So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor ha megengedik, megkezdjük a mai ülésünket. Úgyis van néhány közleményem a tegnapi koordinátori üléssel kapcsolatosan, és ez is némi időt vesz igénybe, de amíg ezt elmondom, addig talán itt nagyobb számban összegyűlünk. Tehát tegnap a koordinátorok ülésén a következő döntések születtek Először is Clemente Mastelláról ejtettünk szót, és ő, ő, neki szüntettük meg a mentelmi jogát. A jelentéseket illetően 15 órakor majd lesz még egy különülése a koordinátoroknak, 5-6 perc mindösszesen, és akkor lesz döntés a jelentés tevőkről különösen az adócsalás elleni küzdelemmel kapcsolatban. Castex asszony neveztük meg, ami pedig a befektetők közötti viták rendezését végző törvényszék esetében még az ALDE nem tett javaslatot, azután az audiovizuális szolgáltatások irányelvet a szocialisták adják a raportőrt, itt is majd később kapjuk meg a nevet, az Aspects of International Property Right esetében Kastex asszony lesz a raportőr, tehát a szellemi tulajdonjogok, és abban maradtunk, hogy véleményt fogalmazunk egy IMCO saját kezdeményezésű jelentéshez, a Single Market Governance című jelentéshez, és döntés született arról, hogy szeretnénk tovább a takeover bid irányelven dolgozni, itt én leszek a raportőr, ezt követően pedig az Európai OHIM megfigyelőintézetbe is küldünk megfigyelőt, ugye itt a szellemi tulajdonjogok védelme a feladat, azután döntöttünk arról, nem, ez nem is igaz, döntöttünk, hogy egy szóbeli kérdést fogalmazunk meg összefüggésben a hágai konvencióval kapcsolatban Lichtenberger asszony tett erről említést, hogy bizonyos problémák merültek fel, és ezt a tanácssal meg kell vitatni. Azután kérjük a Policy Unitot, hogy a bírósági dokumentumokhoz való hozzáférésről készítessen tanulmányt nemzeti szinten, és akkor egy levélről is döntöttünk, Schulz elnök úrnak írjuk, hogy az Európai Parlament hogyan járul hozzá az igazságügy fejlődéséhez globális szinten. A kommunikációs főigazgatóság a parlamentben lehetőséget kap egy prezentáció tartására, az AFKO-val közösen lesz egy tanulmány, amelynek a témája az lesz, hogy hogyan lehet az európai integrációt továbbvinni, összehasonlítva, mérve a tagállami alkotmányos jogrendszereken. Azután lesz egy meghallgatás az Európai Alapítvány alapító szabályzatával kapcsolatban. Ezek lettek volna a közlemények, és akkor most jön a következő, mégpedig a 15-ös napi rendi pont. Ez egy workshop az európai jogrendszerről, az adásvételi jogról, és ebben a fél évben a restitution and prescription, tehát a visszatérítés és az előírás lesz a téma Bécsi professzorasszony és a Leidai Egyetem, jaj, de nem tudom, hogy kell kiejteni, azt hiszem így jó, ez egy spanyol egyetem, az ő képviselője lesz még a két előadó. A szakértőknek tehát lehetőséget adunk, hogy szóljanak mindkét raportőr előadó jelen van, utána még lesz mód vitára is azzal kapcsolatban, amit hallunk, aztán majd meglátjuk, hogy mi is lesz. Vendehaus professzor asszonynak adom meg először a szót, parancsoljon. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, mindenek előtt nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy megszóljak néhány fő kérdésről az adott kérdéssel, a közös európai adásvételi jog bizonyos kérdéseivel kapcsolatban. Természetesen csak néhány kulcsfontosságú kérdésre fogok tudni kitérni, és az egyik, az a vissza, az a viszonyok, a tulajdon viszonyoknak a helyreállítása, a restitúció. És ez egy nagyon fontos része ennek az adásvételi jognak. A tulajdonviszonyok helyreállítása az a 17-es fejezetben szerepel, annak a címe ez a restitution, a restitúció. És ha jobban megnézzük ezt a rendelkezést, akkor ez nem csak a funkcionális szempontból ez nem csak ez szól erről a kérdésről, hanem gyakorlatilag a 44-től 47-ig tartó cikkek is, is foglalkoznak ezzel a szerződések megszüntetésével kapcsolatban. A 112-ben, 112-es pontban, illetve cikkben is szó esik erről a, ez a 17-es fejezet, hogyha ezt a, a kontextusba helyezzük a azokkal a cikkekkel, rendelkezésekkel együtt, amelyek szintén ezzel foglalkoznak, mind a stílust, mind a konzisztenciát illetően felmerülnek bizonyos problémák. És a 17-es fejezet az inkább a polgárjogi megközelítéshez hasonlítható, és hát ezek tulajdonképpen az akin alapulnak. Mit jelent mindez? Az egyik fejezet az, az számos esetből indul ki, amelyek tömeges tranzakciók során merültek fel. Ezek nem feltétlenül elegáns szabályok, de hát előrejelezhető eredményeket hoztak, és a cél a költségeknek, a perköltségeknek a csökkentése, és bizonyos eseteket vizsgáltak tehát, de hát a cél az nem feltétlenül ez lenne. Másrészt Azonban amit én a 1970-es polgárjogi kódex szerinti megközelítésnek nevezném. Itt a különböző típusú költségeket vizsgálja, és hát bizonyos részletekkel nem foglalkozik, és a tulajdonviszonyok helyreállításának sem minden aspektusát említi bizonyos javakkal kapcsolatban. Másrébb azonban igyekszik igazságot szolgáltatni minden egyes esetben a perköltségektől függetlenül a bírósági költségektől függetlenül. Hát tehát hogyan lehetne előbbre lépni a tulajdonviszonyok helyreállítására vonatkozó részekben? Én nem szeretném azt mondani, hogy általánosságban az aki megközelítést kellene alkalmazni tehát nem mondják azt, hogy Vendehoz professzonyasszony azt mondta, hogy egyértelműen az általános megközelítés kell, hogy megvalósuljon a már meglévő irányelveknek megfelelően, de amikor a visszaállításról, a tulajdonviszonyok helyreállításáról beszélek, akkor a 44-47-es eh, és a 117-es cikkeket is figyelembe eh, kell eh, venni, és azt is ebbe a kontextusba kell behelyezni. A 17-es fejezet a jelenlegi formájában követi ezt a mm, korábbi mm, polgári, polgári a 19. századi polgárjogi kódexet, és ez a 70, 27-es plusz cikkei. Nagyon például, hogyha most az eladónak milyen kötelezettségei vannak a visszavételre vonatkozóan, vagy hogy az eladónak össze kell gyűjtenie, vagy a vásárlónak azt vissza kell küldeni, ki az, aki a költségét viseli mindennek beleértve, mindennek előtt a szükséges újra installációkat, akkor itt megint emlékeztetem önöket az már meglévő ítéletekre, és hogy például a visszatérítés a szállítás költségét is magában kell -e, hogy foglalja. Ezek azok a kérdések, amelyekkel ez a fejezet foglalkozik a 112-es cikk, és hát ezeket szintén látni kell a tulajdonviszonyok helyreállításának a kontextusában is. Egyébként nagyon sok bizonytalanság alakulhat ki az érintett felek számára. Amikor magáról a 17-es fejezetről beszélünk, persze most nem tudok sok mindenre kitérni, úgyhogy csak négy kulcskérdésre szeretnék összpontosítani. Az első ilyen kulcsfontosságú pont az, az, hogy mennyi ideig léteznek ezek a javak, és a megoldás az, hogy a vásárlónak meg kell nézni, hogy mi az, ami nem téríthető vissza, és hogy milyen értékben veszít értékéből, romlik az áru. Szigorúan szemlélve nem teljesen világos a javaslat szövegéből, hogy ezt hogyan szabályozzuk, Azonban én a magam részéről úgy érzem ezt, előzetes bizottsági dokumentumok meg szóbeli nyilatkozatok alapján, amelyet a bizottság képviselői mondtak el, de professzor úr javítson ki, hogyha én ezt rosszul értelmezem, a vásárló, aki jó hiszeműen próbálja meg ezt vissza, egy helyettesítéssel próbálja meg a visszatérítést biztosítani, és a vétel árat veszi alapul jóhiszeműen. És akkor ugye a, harmadik féltől kapja meg adott esetben az eladó ezt. De hogyha már nem jó hiszemű a vásárló, hogyha tudta, hogy, hogy mi történik majd, az a vásár az eladótól más helyettesítést, kártérítést kérhet. Most nem tudom, hogy ezek a legjobb megoldások, amelyekre gondolhatunk. Én a magam részéről nem látom, hogy mi igazolja az, hogy a vásárlónak kell mindig az elvesztés kockázatát viselnie, teljesen függetlenül attól, hogy hogy milyen a háttér, és hogy miért vesztek el, vagy vesztettek minőségükből az adott termékek, áruk tehát itt a, bírónak kell a gyakorlatban dönteni az adott elvesztéssel vagy minőségromlással kapcsolatosan, és akkor nem lehet azt mondani, hogy mondjuk például egy gépkocsiról van szó, hogy azt nem lehet visszatéríteni, mert ez most már egy roncs és nem autó. Azonban vissza lehet adni annak az árát, illetve különbséget lehet tenni a különböző lehetőségek, helyettesítések között. Szóval az a vásárló, akinek aki megkapott, aki kapott valami ilyen helyettesítést, az nem fizet semmit, de aki meg nem, annak viselnie kell a teljes költségeket, ha esetleg, ha, nem jó hiszeműen cselekedett, akkor annak a szabályozása, hogy el kell-e fogadnia a visszatérítést, avagy sem, az sokkal szigorúbb megítélés alá esik, és például a károkról szóló fejezet, vagy a teljesítésről szóló fejezet rendelkezéseit is nyilvánvalóan figyelembe kell venni háttérként, de itt sok esetben ezt idegenszerű elemnek is nevezhetjük. Amit én javasolnék, az az lenne, hogy van egy olyan szabály, amely a 16-os fejezetre hívja fel a figyelmet a károkkal kapcsolatban, tehát akkor, hogyha nem tudja visszatéríteni az árut, vagy hogyha azok vesztettek értékükből, akkor vagy legalábbis csak abban a mértékben, amennyiben az érték változott, hogy nehogy konfliktusba kerüljön a használatra vonatkozó rendelkezésekkel, akkor a vásárló felelős, de nem felelős akkor, hogyha kizáró okok szerepelnek, és nem abban a mértékben, hogy az elvesztést vagy a romlást azt maga az eladó okozta azzal, hogy az áru nem felelt meg a szerződésbeli minőségnek ez egy nagyon nehéz viszonyt jelent a tulajdonviszonyok rendelkezéséről szóló fejezetben, illetve ezt összefüggésben kell látni azzal a fejezettel, amelyben a feltételek, illetve a követelmények nem teljesítéséről esik szó. Szólnék még a a kamatokról is. Jelenleg a javaslat szerint a vásárlónak minden hasznot vissza kell téríteni, ha ez keletkezett időközben, és hát a kamatfizetést is ide kell sorolni, akár csalás esetén. A vásárlónak fizetni kell a használatért, és ez akkor fordul elő, tehát figyelembe kell venni az áruknak a természetét, a használatnak a minőségét és a különböző kártérítések lehetőségét, ettől függően történik meg mindez a jogszabályjavaslat szerint. Természetesen, ha megnézik, és hogy, hogy hogyan tudunk itt különbséget tenni, a, a, az egyes fogalmak között, akkor azt nem tartom teljesen tisztának. Azt gondolom, hogy itt pontosan tisztázni kell, hogy mi a javak cikkek viszonya, és hát hogy hogyan kell ezt a vásárlónak visszatéríteni, hogyan lehet egyenlőséget biztosítani a vásárló és az eladó között, és hogy csak a szűken övet értelemben kell visszatéríteni a vásárlónak a javakat, vagy pedig az a javakból szerzett haszonnal együtt. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ö, biztosítani kell a vásárlónak a szabad használatot ö, ö, szerepel itt. De ennek vannak veszélye is, ugyanis sok bizonytalanságot okozhat. Ugyanis mit kell ö, fizetnie majd a vásárlónak, és ez nem teszi sok esetben vonzóvá mindezt, és az adott fogyasztó sok esetben nem tudja a megfelelő jogait gyakorolni, és ez előfordulhat, hogy egyszerűen el is tekintettől. Én egy egyértelmű szabályt szeretnék, amely szerint a vásárlónak általában nem kell fizetnie a használatért, csak abban az esetben, hogyha rossz hiszeműen járt el, és ez egy nagyon vásárlóbarát szabályozás lenne, és ez valószínűleg problémákat is okozhatna akkor, amikor a fogyasztókról van szó, de én a magam részéről korlátoznám egy kicsit a fogyasztói jogokat, és újra bevezetném a fogyasztói szerződésekben a, az eladóknak bizonyos jogait bizonyos időszakokra, mondjuk hat, hat hónapig a szállítást követően, hat hónap elteltével már ez változna, és akkor nem kell fizetni a használatért, és hát ez sokkal nagyobb bizonyosságot, biztonságot jelentene, és növet, növelné a fogyasztóvédelem szintjét is. Nagyon röviden egy nagyon nehéz fejezetről, a digitális tartalom. A jelenlegi szobály szerint ugye a vásárló visszafizeti az értéket, teljesen függetlenül attól, hogy milyen médiumról volt itt szó, vagy egyáltalán ö, hogyan, ö, milyenek voltak a körülmények. Van egy olyan szabály, amely kimondja, hogy a fogyasztó esetében a fogyasztó oldaláról kell eldönteni ezt az értéket, és a digitális tartalom használatától függően véleményem szerint ennek a szabálynak az alkalmazása rendkívül homályos, nem lehet tudni, hogy hogy az egyes médiumokkal mi legyen a helyzet, nem lehet tudni, hogy, hogy a digitális tartalom használata pontosan mit fed le, és hogy milyen kötelezettségek vonatkoznak az ügyfélre, az ügyfelekre a jövőben, mi az, amit tárolt, mi az, amit letöltött, hogy milyen játékokat vagy zenét, hát ezzel kapcsolatban ezt nem tudom pontosan megmondani, de nem tudom, hogy ez egy jó szabály-e azt mondani, hogy az ügyfélnek mindenképpen meg kell fizetni az értéket, még akkor is, hogyha vissza szolgáltatja lepecsételve azt az adott digitális terméket, tehát biztosítva azt, hogy nem nyúlt hozzá, hogy akkor kell-e fizetni esetleges használatért E, e, ezt e, nem dönthető el pontosan, szükség lenne egy ezzel kapcsolatos jogi rendelkezésre a fejezetben, hogy az eladó, aki a digitális tartalmat szolgáltatta, az meg lehetőséget kell, hogy kapjon arra, hogy ellenőrizze a digitális tartalomnak a jövőbeni használatát. A megoldás az természetesen politikai döntés kérdése, de egészen biztos, hogy megfelelően figyelembe kell venni a különböző lehetőségeket, eseteket, meg kell nézni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ügyfél nem használja egyáltalán a digitális tartalmat, nem is fogja és hát van, amikor még mindig le van pecsételve az adott termék, van olyan, amikor viszont használja, azonban nem tudja a jövőben tovább használni, és az is előfordul, ahol egyszerűen nem lehet megállapítani, hogy az ügyfél a jövőben továbbra is használni fogja ezt a digitális tartalmat, vagy nem, és ez az utóbbi eset az, ami nagyon nehezen megoldható, és itt van szükség politikai döntésre. Utoljára, de nem utolsó sorban, az időm az majdnem elmúlt, a rugalmassági szabálya, flexibility close, a rugalmassági záradék. És itt a 176-os cikkre hivatkozom, és itt a módosítás lehetőségeiről van szó, attól függően, hogy az adott esetben a felek milyen viszonyban voltak, vagy milyen információkkal rendelkeztek. Nagyon sok kritika hangzott el ezzel kapcsolatosan, ezt meg is értem, ezt a kritikát, ugyanis van bizonyos zavar benne, bizonyos, egyfajta bizonytalanságot okozhat, de mégis úgy gondolom, hogy hát ez az ára annak, amit fizetni kell ahhoz, hogy a bizalmasak, hogy a rendelkezések könnyen követhetők legyenek, összefogottak legyenek, ehhez bizonyos rugalmasságra szükség van, tehát ezt meg kell őrizni, de ennek az alkalmazását valóban kivételes esetekre kell korlátozni. Sokat többet tudnék mondani, azonban az időm lejárt, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm. Vendehorst professzorasszony, most pedig áttérünk Wacker professzor úrra. Good morning. Jó reggelt kívánok, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim. Néhány nagyon ellentmondásos dologra utalnék, ez pedig az európai adásvételi jogban meglévő elévülés fogalma. Az első témám, hogy megvizsgáljam az európai adásvételi jog idevágó hatáját. Itt a nevének megfelelően az Európai Adásvételi Jog adásvétel foglalkozik. Azonban van néhány fejezet, amely itt kötelesség teljesítésről is szól, és pedig szerződések, nem méltányos feltételek, és így tovább. Az elévülés a 18-as fejezetben kerül szabályzásra, és szabályozza a árus és a vevő, az eladó és a vevő, a hitelező és a hitelfelvevő közötti kötelezettségek teljesítését eh, ezen túlmenően van egy eh, előírás, amely a személyes sérülések elévülésével foglalkozik. Ezek nem feltétlenül függenek össze az adásvétellel. És azt kell megvizsgálnunk, hogy mely kötelezettség ekre vonatkozik ez, amelyek megtalálhatók az adásvételi jogban. A jelen szabályzás a javaslatban nem ad világos választ ezekre a kérdésekre. Egy másik megjegyzésem az, hogy a közös európai adásvételi jog a közös referencia kereten alapul. Azonban itt néhány kitételt kihagytak. Ez a változás a közös referencia keret tervezett benne nem mindig volt sikeres. Ahogy majd a későbbiekben látjuk, néhány probléma is található ebben a joganyagban. Az utolsó általános kérdés olyan nehézségekkel függ össze, amelyek már a fogalom meghatározásnál jelentkeznek. Például itt van a közvetítés, a mediáció, amely fogalom meghatározása a közvetítési irányelvből vezetődik le, azonban nem szabad elfelejtenünk, az adásviteli jogban meglévő tárgyalások eredményét, amely úgy szintén nem részesült még fogalom meghatározásban. Most, hogyha megnézzük az elévülés témáját, akkor itt vissza kell eh, az igény szóra mennünk, tehát itt a német Anspruch szót fordították le, amely azt jelenti, hogy valakinek igénye van egy kötelezettség teljesítésének a behajtására, úgymond. Ez pedig azt jelenti, hogy egy kötelezettség teljesítést ki lehet kényszeríteni. A 184-es cikk nem csupán elnézést, a 178-as cikk nem csak arra a jogra utal, hogy egy kötelezettség teljesítést ki lehet kényszeríteni, hanem a formájára is. Tehát itt meg kell említenünk az úgynevezett ancilláris jogot, amely a kötelezettség teljesítés kikényszerítésének a lehetősége. Például kamatfizetési kötelezettség, viszont annak nincs sok értelme, hogy kijelentjük, hogy valakinek kötelessége van kamatot fizetni, és utána mégsem történik semmi. természetesen itt teljesítmény függő előírásokról van szó. Ami pedig a, telje, a nem teljesítésre vonatkozik, és elolvassuk a 185-ös szikkát, akkor azt látjuk, hogy ennek a tartalma soha nem képzi tárgyát az elévülésnek. Most ha megnézzük például az ár csökkenését, akkor itt igazából nem lehet visszakozni, amennyiben az eladó mégsem óhajt kedvezményt adni az árból. Itt a kötelezettség teljesítése megfelelő időn, észszerű időn belül kell, hogy történjen. Tehát, mint ahogy a 139-es cikkben ezt látjuk. Felmerül az a kérdés, hogy ez a megfelelő idő az elévülésű időben azonos-e? De mindenképpen szükséges egy értesítés, ahogy ezt a 192b cikkben is olvashatjuk, ezen kívül a 139b-ben. Nem tudjuk, hogy mi történik, hogyha itt egy bizonyos idő eltelik, akkor elévülésről van e szó, vagy nem. Tehát ez eléggé problémás, hiszen akkor nem tudjuk, hogy milyen időtartamon belül lehet egy kötelezettséget kikényszeríteni. Felmerül még egy nagyon lényeges kérdés, és pedig az elévülés időtartama. Van egy rövid, két éves, és van egy hosszú, tíz éves elévülési periódus. Ezen kívül személyes élések esetén van egy további 30 éves periódus. Azonban nem világos, hogy ezek az elévülési periódusok pontosan hogyan, mely konkrét esetre, milyen formában alkalmazhatók. Nincsen értelme általános elévülési időszakokat előírni. Azonban legyen egy általános és legyen egy különleges elévülési idő. Gondoljunk arra, hogy a három éves általános elévülési időtartam megfelelő lehet, azonban még mindig nem tudjuk, hogy mely jogok és mely igények esetében alkalmazható a tíz éves elévülési periódus. Egy másik opció lehet, hogy a tíz éves az nem igazán elévülési időszak majd később bemutatom, hogy igazából a közös európai adásvételi jogban nincsen hosszabb elévülési időszak. Az elévülési időszak kezdete a rövid időtartammal kapcsolatban attól függ, hogy milyen adósság viszony áll fenn, és hogy az adós tudja-e, hogy egy bizonyos elévülési időszak kezdődik. Az elévülési időtartam felfüggeszthető, és el is halasztható, hogyha bizonyos nyomós okok fennállnak. Suspension uh, is concerned. Ami a felfüggesztést illeti, a jogi eljárások elején lehetséges egy felfüggesztés, azonban nem tudjuk, hogy mit jelent a jogi eljárás kezdete, hiszen ennek a koncepciónak sincs a fogalma meghatározva. A legtöbb európai jogrendszerben a bíróság eljárás elképzelhetően az elévülést megszakíthatja, vagy felfüggesztheti. A közös európai adásvételi jog pedig egy modernebb kiinduló pontot választ. Ez nem igazából probléma, azonban el kell gondolkoznunk azon, hogy az összes bíróság eljárásnak feltétlenül felfüggesztéshez kell-e vezetnie. A kérdés a végrehajtásról szól, a végrehajtási eljárásról. Ami előfeltételezi, hogy a hitelező végrehajtói hatalommal rendelkezik, ami azt is jelenti, hogy joga van kérni egy felfüggesztést, vagy egy újrakezdést. Nagyon ellentmondásos a felfüggesztés oka. Ez pedig a 186-os cikkben találjuk meg. Elnézést. Uh, uh, a 181-esben. És itt a második bekezdésben azt olvasuk, hogy a elévülési időszak hat hónappal elhalasztható. Amikor az eljárás elindul, akkor lehetséges az, hogy a hitelező lemond követeléséről. Azonban felmarad az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a korábbi időszakban egy bíróság már elrendelte a kötelezettség végrehajtáshoz. És miért hat hónap? Nem felfüggesztésnek, hanem elhalasztásnak tűnik itt egy járulékos, hat hónapos elévülés. Véleményem szerint itt hiányzik a felfüggesztés oka, mert hogyha nem teljesítés áll fent, akkor ez ok lehet a felfüggesztésre. Az elhalasztás oka a képtelenség fennállása esetén egyoldalú. És az adósra vonatkozik, akinek nincsen képviselete. A kérdés pedig felmerül, hogy miért legyen egyoldalú, és miért nem kétoldalú. Nincs oka itt a restriktív egyoldalú leszűkítésre egy ilyen jellegű kapcsolat esetén. Amennyiben a maximális időtartam kérdése áll fent. Az adásviteli jog 26-os cikke különbséget tesz az elévülés és a lejárat között. Azonban ez a különbségtétel nem található meg a szabályokban. Jó okunk van feltételezni, hogy nincsen szabályozva a hosszabb időtartam. Tehát például a 121-es cikk mind a két időszakra vonatkozik, és a 182-es és a 183-as pedig egyik időszakra sem vonatkozik. A 186-os pedig lehetővé teszi, hogy mindkét elévülési időtartamot rövidítsük, illetve meghosszabbítsuk. Így megvan a hosszú leállás szabálya, ami azt jelenti, hogy milyen kötelezettségvállalási fogalom meghatározással dolgozunk. Hogyha a hitelező nem tud az elévülésről, akkor az nyilván nem kezdődhet meg. Amennyiben az elévülési időtartamra vonatkozunk, akkor egy új, rövid időszakról is beszámolhatunk, tehát amennyiben egy elévülési időszak megszakad. És ezt újra kell gondolnunk. Most nézzük meg a személyes sérülésekre vonatkozó igényt. Ez az adásvédeli jogban 30 év elévüléssel bír. Amennyiben az adós beismeri, hogy Létezik ez a jog, és érvényre akarja jutatni, akkor egy nagyon rövid idő áll rendelkezésére, kettő év. És a kettő éven belül kell a 30 éves elévülési időszakról dönteni. És ez pedig elég rövid idő az adós számára. Van itt egy probléma, hogyha itt a hatásokat összekeverjük. Tehát az adós a teljesítést megtagadhatja, egyidejűleg pedig egyidejűleg azonban néhány kárpótlási igény is elévülhet. Ez pedig nagyon furcsa ami pedig itt a felek autonómiájára vonatkozik, az nem világos, hogy a felek autonómiájának a hatája meddig terjed ki. És nem tudjuk, hogy itt mely példát hangsúlyozunk, de mindenképpen említek egyet. Vitatható, hogy a felek a felfüggesztési időt újítási idővé alakíthatják -e át, vagy pedig kérhetnek-e halasztást. Egy kicsit eh, zavaró, egy kicsit bonyolult ez a dolog, hiszen létezik egy szabály, amely kimondja, hogy az adott cikk nem alkalmazható abban az esetben, amennyiben a fogyasztó és az eladó maximális autonómiát élvez kötelmi viszonyukban. Így ez a kitétel a felek által nem törölhető. Néhány ellentmondásra szerettem volna most felhívni a figyelmet. The actual, uh, wording. És uh, itt a adásvételi jog jelen szövegezése nem kielégítő jellegű. Hát vagy szeretjük, vagy nem szeretjük, de nagyon bonyolult. És az európai kötelmi jog elvei mégiscsak az elévülési szabályok összefogott keretét adják. És hogyha elfogadjuk a szabályokat, akkor az megfelelő megoldás lehet. Nagyon szépen köszönöm, Vaker professzor. Most a bizottságot kérdezném meg, hogy van-e hozzáfűzni valója mivel eh, szűkös az időnk, csak a lényeges pontokra koncentrálnék. Az utolsó mondatra utalnék, hiszen ez egy nagyon jó átvezetés. Ez az, hogy vegyük át eh, az európai kötelmi jog alapelveit, a PECL alapelveit. Tehát itt most nézzük csak meg az elévülési idők kérdését. Először is szeretném elmondani, hogy a jelenlegi helyzet eh, hogyan néz ki a közösségi jogban. Itt a 99-44-es adásvételi irányelvre kell visszanyúlnunk. Tehát a 1944 esben nincsen elévülési időtartam. Itt igazából egy-két éves anyagi jellegű időszak van, amely alatt ki kell derülni a hibáknak. Azonban a tagállamoknak megvan a lehetősége, hogy elévülési időket szabjon meg, és ezek legrövidebb két, leg, tehát minimum két éves hosszúak azért, hogy az anyagi hiba kiderüljön. A tagállamok két határidővel rendelkeznek, és néhány tagállam ezt pedig egy évre csökkentette. Mit csináltunk mi? Mi a mi megközelítésünk a közös európai adásviteli jogban? Egyetlen elévülési periódus van, kevesebb költséget okoz ez a szabályzat, mint a legtöbb nemzeti szabályzat. Hiszen csak is egy elévülési periódust állapítunk meg. Tehát ez, ez az első megjegyzésem, amit szerettem volna kijelenteni. A második megjegyzésem is Vaker professzorra vonatkozik, tehát miért nem vettük át az európai kötelmi jog alapelveit? A mi rendszerünknek ugyanaz az alapja, mint a, a a definíciók és az alapok és az európai magánjog alapjai. És itt egy három éves időtartamot állapítottak meg. Ez a három éves időtartam azonban felfüggeszthető, amennyiben vélelmezzük, hogy hiányos a vásárló ismeret anyaga, és van itt egy tíz éves maximális időtartam. És ugyanarra az eredményre jutunk tehát, ha azt mondjuk, hogy van egy objektív idő tartamunk a teljesítés után, ez három év, azonban egy tíz éves maximális időtartamra kinyújthatjuk, és akkor ugyanaz az eredmény, tehát a szubjektív időponttól indulunk ki. És így egy maximális tíz éves időtartamra jutunk. Az egyetlen különbség az az, hogy uh, itt három évre jutottunk. Hogy ezt miért csináltuk, azt mindjárt elmondom. De miért válaszoltunk egy szubjektív uh, időtartam kezdetet, ez pedig azért van, mert vélemezzük, hogy a vásárló ismeretei hiányosak. Miért? Az összes modern európai jogalkotás, és a 2008 es francia jog itt a legmodernebb, szubjektív időponttal kezd. Harmadsorban pedig a közösségi jogban az egyetlen lényeges precedens a termékfelelősségi irányelv. És itt is egy szubjektív kezdőpont áll a dolog elején. Azonban itt ennek az anyagi kezdete az, hogy eh, megenged egy viszonylag rövid időtartamot. És éppen ezért eh, a szakértőcsoport egy három éves időtartamot javasol, és eh, ezt a PEKL miatt pedig két évre csökkentettük azért, mert ez a két év elterjedt az európai adásvételben. Ezért mi is egy két éves időpontot választottunk ki, azonban ennek a kezdete a fogyasztás kezdete. Vaker professzor pedig helyesen említette, hogy hosszú időtartamra van szükségünk, hiszen hogyha egy szubjektív kezdőpontot választunk, akkor elképzelhető, hogy soha nincs ismeret, illetve soha nincs vélelmezett ismeret, és ebben az esetben olyan határidő van szükségünk, amely valamikor véget ér, és ez a tíz év pedig jogbiztonságot fial. Az utolsó megjegyzésem pedig erre a tíz évre vonatkozik. A tíz éves határidőt általában túlbecsülik a vita során. Miért? Hát elég gyakran, hogy a fogyasztónak tíz évig van joga az érdekeit érményre juttatni. Tehát, hogyha van egy szubjektív határidő, akkor a 185-ös cikk alapján nem megy. Tehát, hogyha az egyik határidő letelt, akkor vége. Hiszen akkor elévülésről van szó. És hogyha a rövid a 181-es alapján lejár, akkor automatikusan a két éves re térünk át. A két éves határidő az nem csak az ismereten alapul, hanem a vélelmezett ismereten. És ez abból indul ki, hogy a vásárlónak ismernie kellett a hiányosságot. A legtöbb esetben azonban ez nem így van. A legtöbb esetben általában a szállítás után 6 héttel derülnek ki a hiányosságok, de legkésőbb 6 hónapon belül derülnek ki. Csak nagyon kevés, nagyon ritka esetben van arról szó, hogy később derül ki egy hiányosság. Tehát itt a vélelmezett ismeret után kettő évig derülhet ki a hiányosság, és ez azért jóval rövidebb, mint tíz év. A második pont, vélelmezzük az érvek kedvéért is, hogy a vásárló nyolc év elteltével ismeri fel a hiányosságokat, vagy vélelmezzük, hogy felismeri a hiányosságokat. Ez ez az abszolút kivétel, de feltételezzük. Tehát 8 év után is be kell bizonyítania a vásárlónak, hogy a szállítás időpontjában, tehát 8 évvel korábban már megvolt a hiba, és ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ez a 10 éves határidő sokkal kisebb jelentőséggel bír, és csak jogbiztonságot akar nyújtani. Az idő nagyon előre haladott, de két megjegyzésem lenne. Vendehorsz asszony előadásához először is azt kritizálta, nagyon fontos érvekkel, hogy mit szabályoz a 17-es cikk, illetve a 17-es fejezet. És uh, itt uh, a viszonyok helyreállítása miért nem követi a visszavonási jogot. És itt két megjegyzésem lenne, hogy miért ezt a megközelítést választottuk a közös európai adásvételi jogban. De természetesen nem szeretném itt kétségbe vonni a szakmai érdemeit. Alapvetően két szabályzási modellt választottunk, hiszen egyrészt a tulajdonviszonyok helyreállítása itt a DCFR-en alapul, tehát a közös referencia kereten. És ezt itt egyszerűen átveszük a második megjegyzésem, és ez materiálisan fontosabb, és Vendehorst asszony is hangsúlyozta előadásában, itt van egy lényeges, szubstanciális különbség szerződés lejárta utáni tulajdonviszonyok helyreállításánál, vagy a visszavonás esetében. Itt egy kéthetes határidőn belül a vásárló minden magyarázat nélkül visszaléphet az ügylettől. Tehát két hét elteltével visszaléphet az ügylettől, mert a adásvételi szerződés így rendelkezik. Azonban elképzelhető az is, hogy hibásan viselkedett a vásárló, és ezért van egy ilyen joga, hogy ezt felismerte és visszalép. A második megjegyzésem, amelyet mindenképpen el akartam mondani, az az, hogy itt miért röviden szabályozunk a 17-es fejezetben. Tehát átvehettük volna itt a referencia keret szabályát is, amely eh, egy teljesen eh, komplet fejezet. Azonban nagyon bonyolult és nagyon hosszú. A saját javaslatunkban azokra a pontokra szerettük volna koncentrálni, amelyek eh, a gyakorlatban is relevánsak a tulajdonviszonyok helyreállítása tekintetében. És az egészet nagyon egyszerűen szerettük volna kialakítani. Végezetül pedig egy utolsó megjegyzésem, Vendehorsz asszony joggal hangsúlyozta, hogy eh, itt eh, nagy dilemma van eh, a két szempont között, és ez nekünk is dilemma. Tehát, hogy legyünk rövidek, érthetőek, másrészt minden egyes esetre alkalmazható legyen nagyon sok szabály van, és nagyon bonyolultak a szabályok, és éppen azt szerettük volna elérni, hogy ha 174 és a 176 között valahogy egyensúlyt teremtsünk. Tehát megpróbáltunk röviden, közérthető módon fogalmazni, másrészt pedig szerettük volna elérni, hogy megfelelő egyensúlyt érjünk el. Nagyon szépen köszönöm, kérdezem, hogy van-e kérdés a kollégák részéről. Tessék parancsolni, tájnasszony. Igen. Először is szeretnék az előadóknak köszönetet mondani a részletes állásfoglalásért, mindazért, amit elmondtak Összefoglalva azt mondhatnám, hogy gyakorlatilag kritikát fogalmaztak meg, és a két előadásból két pontot emelnék ki. Wendehorst professzor asszonynál a kockázatmegosztást, őszintén szólva nem tartottam ezt olyan rossznak az én jogértelmezésem szerint a kockázatmegosztás az adó és eladó között, az önkényes, ahol meghatározom. De úgy kell ezt meghatározni, hogy mind a kettő a témától függően, a kártól, a veszteségtől függően, hát egyik se élvezzen, sem előny, se ne kerüljön hátrányba. De hogy aztán hogy osztom meg a kockázatot, az gyakorlatilag mindegy. A Váker úr előadásából egy kérdést emelnék ki. Kritikával illette, hogy ott, ahol a határidő, az elévülés megtörténik, és ahol ö, bírósághoz fordulnak, feljelentésre kerül sor. Hát itt is csak azt tudom mondani, hogy mindenki ismeri a különböző rendszereket, és nem is fogunk tovább lépni, hogyha azon veszekszünk, hogy most az elévülési határidőnek újra kell indulnia, vagy meg kell hosszabbítani. Azt hiszem, hogy a 27 tagállamban hát ez másképp különbözően van, és hát egy ilyen vita az végül is nem visz bennünket előbbre, úgyhogy részemről nem probléma ez. Éppen ezért egy kérdésem lenne csupán az előadókhoz, mindkettőhöz. Amit most elmondtak, illetve bemutattak nekünk, ez akkor az ő személyes akadémiai tudósi véleményük, vagy pedig hát ezt gyakorlatilag az egyetemükön, vagy a tagállamokban minden szakértő professzor osztja ezt a véleményt. Tehát az akadémiai egyetemi tudományos világ melyik részét reprezentálják, kinek a nevében szóltak és összességében azt kellene mindannyiunknak tisztázni, hogy hogy lépjünk tovább. Én gyakorlati szakember vagyok, nem csak politikus, és ebbéli tapasztalatom az, hogy ha professzorok foglalkoznak egy kérdéssel, mindig lesz kritika tömegével. Tehát minden professzor adott esetben napokon át tud kritikus megjegyzéseket megfogalmazni a legapróbb jogi részletekkel kapcsolatban, a kollégákkal hónapokig, évekig lehet vitatkozni a legapróbb nüanszokról. Németországban erre bőven van példa, meg nagyon is hajlamos rá erre a német lelkület, és ha így járunk el, akkor ennek az egésznek soha nem lesz vége, hogyha minden paragrafusnál elkezdünk a legapróbb nüanszig mindent kritizálni, és hát akkor szem már, már riasztó, ha arra gondolok, hogy milyen áradat feladata lesz majd a módosító indítványoknak, a minden kollega, akinek valami professzor a saját tagállamában valamit mond, és akkor hatalmas mennyiségben érkeznek majd a módosító indítványok. Tehát valamilyen módon egy, egy irányvonalat meg kellene állapítanunk, határoznunk, hogy akkor mi az, amit megvalósítunk, hogyan értelmezzük mindezt. Szóval nem csak azért van ez, hogy az Európai Bíróságnak legyen mivel foglalkozni, hanem azt akarjuk, hogy jól menjen a dolog, és aztán az Európai Bíróság az esetleges problémákat, amelyek lesznek, megszünteti vagy dönt, és hogy van egy végső konvent, amelyben minden tagállam beküldi a professzorait, és valamilyen módon egy elfogadható eredmény születik, és nem aztán úgy, hogy mindenki még egyszer megpróbálja otthon az egészet átkritizálni és átbeszélni. Szóval, hogyha így haladunk tovább a meghallgatásokkal, akkor az életben nem jutunk a végére. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel kapcsolatban ez az utolsó ilyen workshop volt ebben a csomagban, úgyhogy óhatatlanul konkrétabb lesz ezután a dolog, akkor a nemzeti parlamentek is belépnek, lesznek munka dokumentumok, a professzorok nem fognak helyettünk dönteni, mi döntünk. És természetesen a kérdés amit hallottunk, hogy az abszolút elévülési határidő ugye tíz év. Én, hogyha ez csak az egzotikus kivételekre vonatkozik, de ez a hatalmas politikai vita, amit ez kiváltott, hogy akkor miért nem rövidítjük ezt egyszerűen négy évre hát egyszerűen csökkenteni kellene egy lényegesen rövidebb időszakra, egyszerűen azért, mert úgyis csak a teljesen abszurd kivételekre fog vonatkozni, és azt meg nem is kell szabályozni. Hát akkor mi nem lehet ez rövidebb ez a határidő? Erre, ha egy rövid választ kaphatnánk. Professzor asszony Vendehorst, és utána professzor úr. Attól tartok, hogy csalódást okozok Tány képviselő asszonynak, amit elmondtam, az nem egy professzori vélemény volt, és hogyha én itt ö, ö, ö, egy ilyen előadást tartottam volna, akkor az más lett volna, sokkal inkább a gyakorlati tapasztalatokból indultam ki ebben a jogákban, és azt próbáltam összefoglalni és az európai adásvételi joggal elsősorban gyakorlati szempontból foglalkoztam, és nem is mondom azt, vagy nem tudom, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, nem, mert azért ezt alkalmazni kell majd a végén, és akkor, hogyha nem sikerül a legegyszerűbb mindennapi eseteket megoldani ezzel kapcsolatban, Hát, hogyha letöltök valami zenét az internetről, vagy vásárolok valamilyen mm, egy hűtőszekrényt, vagy egy mosógépet, és aztán ezt kihozzák, és bekötik, és aztán kiderül, hogy rossz. Hogyha ezeket az eseteket nem tudom joggal, a jogi megoldást találni rá, akkor én azt nem csak akadémiai problémának, illetve tudományos problémának tartom. Igen, Vanker professzor úr, nagyon röviden Azt gondolhatják, hogy ugye két év, három év, hogy most akkor ez szubjektív megítélés kérdése, de mint mondtam, itt nagyon nehéz ezt meghatározni. Ez a jog a feleknek megengedi, hogy a tíz éves periódust meghosszabbítsák. Tehát ha hogyha alkalmazni kell ezeket a szabályokat, és a legfontosabb pont az a nonkonformitás, akkor van egy könnyebb szabály az irányelvben, amely kimondja, hogy a két év szállítás után. És ha nem, akkor az állhat elő, hogy hogyha nyolc év múlva a eladó rájön, hogy kezdetől fogva volt egy hibája az gépjárműnek, amit eladott, akkor miért nyolc év? És akkor nyolc év, meg két év, vagy tíz év a maximum, vagy a felek módosítják, és azt mondják, hogy 13 évre hosszabbítják meg. Azt hiszem a lényeg az, a gyakorlatban, és nem csak az egyetemeken, ez fontos, és ez bizonyos, és éppen a gyakorlat miatt muszáj ezt tisztázni. Rendben van, nagyon szépen köszönöm a két szakértőtnek, hogy eljöttek, és akkor üdvözlöm körünkben a miniszter urat, aki a gazdaság, ipar és turizmusért felel, Nerpris Szilikótis miniszter úr, a ciprusi elnökség képviselője, és hát mi a szellemi tulajdonjogokkal, társasági joggal foglalkozunk. Második miniszter urat köszöntjük körünkben, tegnap az igazságügyminiszter járt nálunk a bizottságban, és most ő fogja a ciprusi tanácsi programot bemutatni. Miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és ön, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, tisztelt alelnök urak és alelnök asszonyok, illetve tisztelt szakbizottsági tagok. Ma, amikor az Európai Parlamentben járok, és a Júri Szakbizottságban, ez tökéletesen megfelel annak az eljárásnak, amelyet a tanács elnöksége szokott végrehajtani, akkor, amikor a szoros elnökség hat hónapjára megfogalmazza azokat a prioritásokat és azokat a témákat, amelyek kapcsolatosak a szellemi joggal. De a szokásos eljáráson túl mással is magyarázható a jelenlegi a jelenlétem, nevezetesen azzal, hogy mennyire tiszteletben tartom az Európai Parlamentnek a funkcióját és szerepét, ugyanis ez az intézmény megtesz mindent azért, hogy az Európai Parlament a lehető legközelebb legyen az európai polgárokhoz, azok üzeneteit meghallja és közvetítse. A ciprisi elnökségnek a jegyében járunk el, amely arra törekszik, hogy a jelenlét az európai intézményeknek fokozatabb legyen az európai porondon. A Lisszaboni szerződés hatályosult, és eznek keretében bővült az Európai Parlamentnek a hatásköre, és a társ jogalkotói funkciója megerősödött, együtt működve a társ jogalkotásban az Európa más fórumokkal, illetve egészen pontosan a tanácsal. Együttműködések kívánunk törekedni az Európai Parlamenttel azért, hogy a 2012-es második fél évében a szerzői jogok és a társasági jogok érvényesítésében előre tudjunk lépni. Ha megengedik ennek keretében, ismertetném az alapvető vonásait a közpolitikáknak, illetve annak a hat hónapnak, amelyet az elnökség fel fog ölelni. De még mielőtt ezt megtenném, hogy üdvözöljem zsatuláljak valamennyi szakbizottsági tagnak, és hagyj üdvözlöm az Európai, ö, tan, Európai ö, bizottságot és a korábbi elnökségi tevékenységeket, többek között a lengyel és a dán elnökséget, amelyek az európai szabadalom jog tekintetében nagyon jelentős mértékben előre tudtak lépni. Ami a 2020-as európai stratégiát illeti, nagyon jelentős előre lépéseket tudunk elnyúlni. A jogi keretek erősödtek meg a szellemi tulajdonjog területén. Így van ez tehát az Európai Unióban, és tudjuk azt, hogy ez nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy megerősítjük a versenyképességet és az innovációt az Unióban. Az Európai Uniónak a célja az, hogy a szellemi tulajdon jognak az egységes piaca alakuljék ki. E célból lépett fel a lengyel és dán elnökség és a trió összegészében, és az Európai Bizottság közreműködésével törekedtek arra, hogy a 2006 per 116-os irányel változott, többek között a szerzői jogok, illetve a szomszédos jogoknak a tekintetében, és hogy modernizációra kerüljön a belső piac e tekintetében. Ezt észleljük a különböző szabadalmoknál, illetve a forma jogoknak a védentsége tekintetében, és ez jellemző arra a tevékenységre is, amelyet az Európai Megfigyelőközpont végez, akkor, amikor észleli a különböző jog jogsértéseket és jogsérelmeket. Törekedtünk arra is, és törekedtek arra ők is, hogy az Európai Parlament és Tanácsnak az irányelve tovább erősödjön a szárva művek tekintetében. E tekintetben jelzem azt is, hogy a ciprusi elnökségnek a prioritása az, hogy egy jelentős előrelépést eszközöljünk csomag, szerintem jogcsomag tekintetében, az európai szabadalmak tekintetében elszántak vagyunk, hogy a tagállamok az európai szabadalmi bírósággal kapcsolatos fejleményeket elkönyveljék és megerősítsék az októberi tanácsi ülésnek a keretében e tekintetben nagyon fontosnak tartjuk azt a két rendeletet, amely e témát szabályozza. Jelentős előrelépéseket könyvelhetünk máskülönben el a központ tekintetében, a szabadalmi bíróság székhelye tekintetében, illetve a 6-os és 8-as cikkek kiiktatásával kapcsolatosan is, illetve kialakítása tekintetében is, amely a védelmi megerősített együttműködést irányúzza elő. Itt tulajdonképpen vannak olyan területek, amelyeknél késésben vagyunk, de ezeken fogunk tovább dolgozni. Ugyanakkor még a konzultációk, a belső intézmény konzultációk nem tértek véget, és még mielőtt a konzultációk belsőleg megtörténnek az intézmény, intézményeknél úgy tartjuk, hogy fontos az, hogy meg cserét folytassunk önökkel, és nagyon köszönöm önöknek az, hogy a e témában a szavazást elhalasztották a plenáris ülés során, ami lehetőséget biztosít arra, hogy újabb konzultációk, illetve konzultációkra kerülsünk, kerülsünk sort a jogalkotói két társjogalkotó között. Azt észleljük, hogy azok az egyensúlyok, amelyek kialakultak az állam és kormányfőknek a fórumán, egy nagyon kényes egyensúly, és egy tekintetben egy szokatlan eljárásról van szó, amely nem szabad, hogy precedensként szolgáljon. A az eljárások tekintetében itt nyilván egy eltérés van a korábbi szokásainkhoz képest, de mégis arra kell törekednünk, hogy kemény tárgyalások után lezárjunk egy olyan folyamatot, amely 30 évet ölel fel. Meggyőződésünk az, hogy ugyanabban az együttműködés és szellemben fogunk tudni együtt működni az Európai Parlamenttel, mint a korábbiakban, és ez lehetővé teszi azt, hogy a lehető leggyorsabban lezárjuk ezt a témát. Úgy, hogy egy olyan jogi keretet hagyunk jóvá, amely egy egységes szabályozást, jogi keretet biztosít az európai szabadalmak számára. valóban fontos szereplők vagyunk az európai porondon e témában, és hát így van ez más területen is, többek között a technológia és az innováció területén éppen ezért az elnökségünk arra fog törekedni, hogy 2014 tekintetében itt is előre lépés történjen többek között a bejegyzések témájában. Áttérnék most a szellemi tulajdon jogoknak a kérdésére a digitális formában, vagy más hordozók formájában, illetve a hozzáférhetőségnek a kérdésére. egy olyan irányelvre gondolunk-e tekintetben, amely lehetővé tenné, tenné a felügyelet, az irányhatóság és az átláthatóság kérdését egységes formájában, a kollektív jogok témájában. Ez a témakör az e- a ciprusi elnökség számára szintén kiemelt fontosságú. megvizsgáljuk e, e tekintetben azt a javaslatot, amelyet a bizottság tett majd közre, mégpedig július 11-én. Ennek keretében a szabadalmi tulajdon kérdésköre öt munkaülésre ad majd lehetőséget a szeptemberi hónaptól kezdődően egészen decemberig. A modernizáció, az egységes jogszabályi keret teheti lehetővé az előrelépést, és ez a téma szintén ugyanígy fontos a különböző szabadalmi témában, illetve a tulajdoni jogokban. 76-ban, illetve aztán 89-ben jött a témakörben az első szabályozás és a védjegyek tekintetében számos jogalkotási eszközön túl a bíróság is határozatokat hozott. Ezeket tehát figyelembe kell venni, és ennek keretében kell, hogy felülvizsgára, kerüljön az európai védjegyel kapcsolatos jogszabály tervezet is. Ezt szeptemberben terjesztjük a tanács elé. Nagyon fontos rendelkezésekről van szó, és figyelembe kell venni a e tekintetben a nemzeti hivataloknak a modernizációját, az eljárásoknak a jóvá, a nyomonkövetését is. Mindez teheti lehetővé azt, hogy a KKV-k még jobban hozzájárulnak a gazdaságunk modernizációjához, mindezt úgy, hogy a jogi keretek is biztonságosabbak lesznek és stabilabbak. Nézzük meg most azt, hogy az Európai Unió hogyan működik közre a VIPO tevékenységében. Úgy tekintjük, hogy az Európai Uniónak rendkívül fontos szerepe van e témakörben mi kezdeményezhetjük azt többek között, hogy új jog e, jöjjön létre, olyan jogi keretek jöjjönnek létre egy igazságosabb feltételrendszerben. Ennek szolgálatában új javaslatokat teszünk olyan rendelkezésekre, amelyek a TV sugárzási társaságoknak a jogára fog kitérni, illetve a derogációknak a kérdésére is, azon személyek tekintetében, akik ö, fogyatékossággal élnek többek között a látás tekintetében, vagy egyéb, egyéb speciális igényel rendelkeznek. Munkálatokat kell tehát végeznünk e témában az Európai Uniónak, mégpedig azon working groupnak a keretében, azon munkacsoport csoport keretében, amely a szellemi tulajdonjoggal foglalkozik. Átérnék most a társasági jogra, a vállalat irányítási kérdéskörre. Nos, itt olyan keretekre van szükségek, amelyek nélkülözhetetlenek a modern és dinamikus gazdasági fejlődéshez. Amennyiben tökéletesítjük a rendelkezéseket, jobb körülményeket fogunk tudni biztosítani jogi szempontból a vállalkozásaink számára, versenyképesebbek lesznek ezáltal, és még jobban hozzá tudnak járulni a gazdasági növekedéshez. A társasági jog, csak úgy még más egyéb szakjog ágak olyan információkkal kell, hogy számoljanak, amelyek a számvitelből származnak, és éppen ez elvezet ahhoz, hogy a számviteli jogszabályon kell felülvizsgáljuk, és ezáltal összehasonlíthatóvá tegyük a pénzügyi kimutatásokat a vállalkozások között, és ezáltal a pénzügyi átláthatóság is magasabb fokon legyen biztosított. A pénzügyi kimutatásoknak a munkálatai nélkülözhetetlenek, és ez az egyik olyan témakör, amely hatalmas terhet is ró a vállalkozásokra, óriási administratív feladatoknak vannak kitéve, és nélkülözhetetlen ennek fényében az, hogy könnyítsük a KKV-k ebbeli tevékenységét. Fokoznunk kell az átláthatóságot is a kifizetések tekintetében, amelyeket a vállalkozások eszközölnek akkor, amikor a különböző kitermelési tevékenységet végeznek, legyen az bányászati kitermelés, vagy legyen az erdő kitermelés. Hogy jelezem még a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatosan azt, hogy évente kötelezettségeknek vannak alátéve a KK-ban, és egy tekintetben megvannak azok a jogszabályok, amelyek szabályozzák az adat szolgáltatási kötelezettséget a vállalkozások számára éves keretekben konszolidált módon. A ciprusi elnökség együttműködve az Európai Parlamenttel dolgozni fog azon, hogy a leglévő jogszabályoknak a változtatása megtörténhessen már első olvasatban az elnökség során. Nyilván átlátják, átláthatjuk azt is, hogy a tanács is törekszik arra, hogy az átláthatóság biztosított legyen, különösen az európai léptékű vállalkozások tekintetében, amelyek akár fát, akár pedig egyéb bányászati anyagokat termelnek ki. Kompromisszumra fogunk törökedni, egy olyan kompromisszumra, amely biztosítja az egyensúlyt, az átláthatóság és a versenyképességi szempontok között. Üdvözöljük az együttműködést az önök szakbizottságával, jelentéstevőjükkel, Léne ural, illetve az árnyék jelentéstevőkkel, valamennyi, és ezen kívül valamennyi szakbizottsági tagnak a közleműködésére is számítunk azért, hogy első olvasatban a jóvágyás megszülethessen. Az ciprusi elnökségnek célja az továbbá, hogy felülvizsgáljuk a számviteli, könyviteli és számviteli ellenőrzéseket. Ezek hozzá kell, hogy járuljanak a belső piac működéséhez, és biztosítaniuk kell ezen felül azt is, hogy a számviteli bizalom erős legyen e, tekintetben hagy említsük meg a válságot, a gazdasági nem régen egyre súlyosbodó válságot, és E, tekintetben szintén kíváncsiak vagyunk az Önök Szakbizottságának a véleményére, amelyre szeptemberben amelyek a kialakítására szeptemberben kerül, ha jól tudom, sor. Máskülönben egyetértek azzal is, hogy azzal is, hogy az európai cégek, az európai társaságoknak a ö, szabályozásával is foglalkozni kell oly módon, hogy ezáltal újabb és újabb források születhessenek az európai polgároknak a javára, csak úgy, mint az egyéb alapítványoknak a tekintetében is, ugyanez kell, hogy megtörténjen, ugyanez a fejlemény meg kellene, hogy történjen. Az európai alapítványt is itt tudom megemlíteni, ez is ö, egy fontos fejlemény lehet, és e tekintetben is az e- az a ciprusi elnökség együtt fog működni önökkel azért, hogy ezen nagyon kényes kérdésben is előre tudjunk lépni. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, az együttműködésüket, többek között az árva művekkel kapcsolatos kifejezett tevékenységükre is vonatkozik ez a máskülönben állok a rendelkezésükre, és szívesen megválaszolom kérdéseiket. Köszönöm szépen, miniszter úr! és hát nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, de biztos vagyok abban, hogy vannak olyan kérdések, amelyek komplexebbek, nehezebbek, és ilyen tárgyalásokra is lesz szükség. Két szót, és Masszív kollégát passék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm a szót. Elnök úr, először is üdvözlöm a miniszter urat a bizottságunkban. Nagyon bátorító, hogy az elnökség kezdetén eljön hozzánk, és köszönöm a ciprusi elnökségnek, hogy már elküldte képviselőit, hogy találkozzon a kollégákkal velem is, és hát Ciprusban azt hiszem jövő héten lesz egy látogatás, és ennek már most nagyon örülök. Miniszter úr, ha megengedi, három kérdést fogalmaznék meg, és ez kapcsolódik ahhoz, amit ön elmondott, és köszönöm, hogy ilyen intenzív információkkal szolgált számunkra. Ha megnézzük, azokat a dossziékat, amelyekkel foglalkozunk, ugye a ciprusi elnökség felelősségi körében. Mit gondol, hogyan halad előre az audit dosszié? Van-e olyan szándék, hogy megállapodásra jussanak az elnökség végén, végéig? Másodszorban pedig a mai napon majd szavazunk az én jelentésemről is, amelynek a jobb jogszabályalkotása a témája. És később lesz majd egy prezentáció az első hatástanulmányról a jogi bizottságban, minek utána létrejött az erre vonatkozó irányelv a parlamentben. Meg tudja erősíteni, hogy a ciprusi elnökség lépéseket tesz annak érdekében, hogy egy hasonló mechanizmus alakuljon ki a tanácsban, elégítendő, megfelelendő az intézményközi megállapodásnak. Végül pedig Hallottunk prezentációt a közös adásvételi jogról, és hát ez persze a miniszterek, inkább az igazságügyi miniszterek felelőssége, de mégis milyen szemmel nézi ön ezt a javaslatot, mit tart róla? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Masip kollega. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a ciprusi elnökségnek, hogy eljött ő a bizottság ülésére. Pontosan jól tudják, hogy én mindig is azért szálltam sikra, hogy segítsük elő Ciprus területi integritásának helyreállítását, és ezért nagyon jól megértem önöket, ismerem az önök országát, az önök nehézségeit, és meg vagyok győződve arról, hogy kiváló elnöki munkát végeznek, majd számíthatnak arra, hogy segítjük, legalábbis én támogatni fogom önöket a munkájukban a szerzőjogok, márkajogok, tudják, mindannyian tudjuk, mindannyian milyen fontosak ezek a kérdések. Kárim kollega röviden említette a hatástanulmányok kérdését. Erről a témáról is biztos lesz még időnk megbeszéléseket folytatni ma délután is. Azonban mégiscsak szeretném, szeretném azt elmondani, hogy csak röviden említettük a szabadalom, szabadalmak kérdését. Hadd mondjam azt, miniszter úr, hogy nem értek önnel feltétlenül egyet. A szabadalom kérdése hatalmas jelentőségű, nagyon elszánt kormányzati véleményekkel találkoztunk már, és nem igazán elégít engem ki a jelenlegi helyzet. Már korábban is felhívtam a figyelmet arra, hogy a kormányzatok közötti egyet nem értés vita, az tényleg nem, nem kielégítő az, ami a koreperben történik, szóval nem igazán tudjuk, hogy milyen irányba halad mindez. Ön felhívta a figyelmet a korábbi elnökségek sikereire. Én azt gondolom, hogy ha ez most hasonlóan történik majd, akkor azért mégiscsak szem előtt kell tartani, és nagyon jól Emlékszem arra, hogy Ciprus, vagy tudom, hogy Ciprus egy olyan ország, amely, ahol nagyon jól tud mindenki angolul, és nagyon és az angol nyelv az Cipruson valóban a, a fő nyelv, de azért mégiscsak meg kellene próbálniuk egységet kialakítani ebben a kérdésben. Hogy egy olyan irányelvünk legyen a szabadalmakról, amely elfogadható, mert ez most egy egyszerűen tragédia, ami történik. Köszönöm. Tessék parancsolni a következő hozzászóló. CFK kollega. Köszönöm szépen a szót, hölgyeim és uraim. Igen, csatlakozom én is a köszönő szavakhoz. Nagyon jó, hogy eljött hozzánk, és elmondta a ciprusi elnökség prioritásait, és szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit a kollégák már elmondtak a szabadalommal kapcsolatban. A kollega a saját véleményét mondta el. Én azt szeretném tudni, hogy ön mit gondol erről, hogy mi történt mindeddig. Ez elég nyugtalanító. Ennyi ideje dolgozunk már, és komoly erőfeszítések történnek a különböző elnökségek alatt, és azok, akik ezen dolgoznak, a parlament is dolgozott ezen, egy jó kompromisszumot ki tudtunk alakítani, és az utolsó pillanatban ismételten nehézségek jelentkeznek, holott tulajdonképpen csak az a székhely kérdését kellett volna csupán tisztázni, ahol a szabadalmi bíróság található lesz, és akkor most egy olyan tervezet született, amely a parlamentet nem veszi komolyan, ahol megkérdőjelezik, hogy egyáltalán a jó szándék, megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán a jó szándék megvan-e a tanács részéről a parlamenttel kapcsolatban. Ezt ön hogyan ítéli meg, gondolja, hogy akik ezt megszavazták, ezt a módosítót azok akkor ez egy nagyon rossz bizonyítványt állít ki a tanácsról, mert ez az egész szabadalmi csomagot megkérdőjelezi. Tudja ezt ön egyáltalán? Látja ezt? És azt szeretném tudni, hogy ön ezzel kapcsolatban mit gondol, hálás lennék, hogyha szólna erről néhány szót. Nagyon szépen köszönöm a szabadalom kérdését én magam is röviden kiegészíteném. Nagyon jól emlékszem arra a vitára, amelyet folytattunk a kereskedelmi háromoldalú párbeszéd során. A 6. 8. és a 8. cikk az nekem teljesen mindegy volt, ugyanis ez úgy is ismétlődik de akkor a jogi szolgálatok egyetértettek abban, hogy ugye a trilógus alatt közölte mind a három jogi szolgálat, hogy a jogi alap teljesítéséhez a 118. cikkben valamilyen szabályozást kell megfogalmazni, valamilyen materiális jogi, anyagi jogi rendelkezést, és akkor azt mondtuk, hogy igen, akkor a hatodiktól a nyolcadik cikkig tartalmazó rendelkezéseket ide kell beépíteni. Nekem ez teljesen mindegy, hogy ez benne van vagy nem a jogszabályban. A kérdés az az, hogy szükség van, e, meg hogy szükség van erre a szabadalmi jogban, az nekem tök mindegy. De nem tök mindegy, hogy eh, ez a szabályozás tartóságát eh, a bíróság előtt hogyan fogja érinteni, hogyha az Európai Unió eh, ilyen nevetségesé teszi magát, az ördög tudja hány év tárgyalás után, és egy olyan szabadalmi csomagot fogad el, amely az első pillanatban majd a bíróság előtt landol, az meg a falnak megy, és igénytel, illetve nem fogadja el a jogi alapot, hát ebbe a helyzetben nem kéne kerülni. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és ez azért van így, mert az állam és a kormányfők a hatáskörüket szemben egyszerűen egy éjszaka úgy döntöttek, hogy elkezdenek jogszabályokat alkotni. Hát ez ennek az eredménye, és akkor hogyha összeülnek ottan éjszaka, aztán megpróbálják a Gordiuszi csomót elvágni és egyességre jutni, és akkor egy hónapok óta tartó jogszabályalkotási folyamatot ö, egyszerűen ö, figyelmen kívül hagynak, ez egy nagyon nehéz helyzetet eredményezett, és egyszerűen most az a probléma, amivel szembesülünk, hogy vagy a hatodik, nyolcadik cikket, vagy ennek a, a lényegét ismét megpróbáljuk ott elhelyezni, hogy a, az anyagi jogi tartalom meglegyen, és ezzel a jogi alapot valamilyen módon biztosítsuk, de hát persze még ott van majd az értelmezésnél az Európai Bíróság, és hát amit az állam és kormányfők ezt nem akarták, vagy pedig hagyjuk ezt az egészet úgy, ahogy van, csak akkor nem lesz megállapodás. Hát jelenleg én magam sem tudom, hogy ebből a helyzetből hogyan tudunk kikeveredni, Úgyhogy a legjobb, hogy most mindannyian elmegyünk nyaralni, aztán majd újra megnézzük. Közben a szakértők a nyári szünet alatt foglalkoznak, hogy valami kreatív dolog eszükbe jut szeptember elejére. De természetesen itt a házban is, ami a többséget illeti, nagyon komoly érdek fűződik ahhoz, hogy sikerüljön egyetértésre jutni ebben a kérdésben, és végre lezárható legyen ez a vita a szabadalomról. És hát konstruktív módon kell ezt megtenni, de hát nem leszünk konstruktívak, csak úgy, hogyha fel kell áldoznunk a saját szavahihetőségünket, meg úgyis megbukik az egész az Európai Bíróság előtt. Lichtenberger asszony, és utána ismét a miniszter úr. Lichtenberger asszony. Nagyon szépen köszönöm a szót, sajnos nem tudtam itt lenni a kezdettől fogva, és nem követhettem a vitát az elejétől fogva, mert a közlekedési bizottság is most ülésezik, és ott egy véleményért voltam felelős, és az most volt napirenden ahogyan ön elmondta ezt a harci helyzetet jelenleg, most tényleg komikussá vált már ez az egész, rémálom ugyanis az a politika, ami azt eredményezi, hogy európai szabadalmunk lesz, amelynek csak a neve európai, de végül is, végső soron az ég a világon mm, nem lehet semmit kezdeni vele, mert csak tagállami szinten támadható, és nem az Európai Bíróság előtt, hát ez, ez, ez elképzelhetetlen, ilyen nincs. Ez az egész szabályozásnak a, a, a lényegét támadná, és én nagyon kevés lehetőséget látok őszintén szólva, hogyha a tanács ragaszkodik ehhez a változathoz a, az egyeztetések alapján, hát akkor feketén látom, a, ö, pessimista vagyok a jövőt illetően, amíg a ö, fényt se látom az alagút végén. Én is azért, mert ennyire dominálnak a kormányok, ebben az egész kérdéskörben nagyon kritikusan viszonyultam már eleve ez a kezdeményezéshez de hát mivel, mert én egy igazi közösségi európai szabadalmat szeretnék, ami megérdemli azt a nevet, amit kap. És csak ez tud bennünket előbbre vinni ebben az ügyben. Tehát nagyon világosan ki kell tudni mondani, hogy amit a tanács csinál, az véleményem szerint egyáltalán nem, nem követhető, nem sértjük. És ez teljesen kontraproduktív a, a szándékot illetően, és jelenleg, hát nagyon remélem, hogy esetleg majd, majd a tanács átfogó bölcsessége nem hazudtol engem meg, de hát jelenleg a tanács számára se látok sok kiutat ebből a dilemmából Hát nagyon izgalommal várom a megoldást, de azért attól óva intenék, hogy mi csak azért, mert kompromisszumra törekszünk, ebbe belemegyünk, hogy egy ilyen feles, féloldalas megoldást elfogadjunk, mert a közösségi szabadalom csak akkor lesz igazi közösségi szabadalom, hogyha egészen világosan, követhető szabályok alapján valósul meg a jogbizonytalanság, az mindaz, ami, a, ami bizonytalan helyzetet, jogilag tisztázatlan helyzeteket teremt, az, az nem előre haladást jelent ebben a, ezen a területen, és már pedig előbbre kell, előre kell lépnünk. Van egy régi osztrák mondás, mm, és hát erre gondolok most, hogy semmi sem tartósabb, mint egy kompromisszum. Azonban ezen a területen, ha belemegyünk ebbe a kompromisszumba, akkor az csak egy félmegoldás lenne, és akkor bizony ez a kompromisszum tartósan éppen hogy a szándékunk ellen hatna, ami nem más, mint hogy legyen egy igazi közösségi szabadalom, amely világosan orientál, igazodik a szabadalmi előírásokhoz, és nem fog itt ilyen önjáróvá válni, ugyanis az nem lehet, hogy egy olyan egy szervezet, egy patent szabadalmakat jegyez be, meg ellenőriz, nem hiába van az úgy a demokráciákban, hogy, hogy van ez a hatalom megosztás, és nem véletlen az, hogy az ellenőrző szervek azok nem ugyanazok, mint azok, amelyek a döntéseket meghozzák. Hát azért ezt a, az önálló életet nem szabadna, hogy elkezdje élni ez a szabadalom kérdés, és hát ez csak még nehezítené az ügyet. Még egy szót a három specializált vagy szakosított egységgel kapcsolatban, amelyet létre kellene hozni. Először is volt az a nagy támadás, hogy ez nem lehet, ez nem történhet meg, mert ez nagyon különböző ítélkezési gyakorlatot fog eredményezni. Aztán jött ez a három alegység, egység, és ha alaposan megnézzük a kérdést, akkor arra a következtetésre lehetne jutni, hogy ott, ahol könnyebben megy a dolog, abban az országban, így döntenek, egy másik országban másként, viszonylag nagyvonalúan, és akkor így módon a közösségi alapok teljesen kiürülnek. Úgyhogy ezt a tanácsnak ezt az eljárásmódját egyáltalán nem tudom megérteni, nem bírom elképzelni, hogy hogyan lehet kikeveredni ebből a dilemmából, és a felelősség egyértelműen a tanácsnál van, és nem nálunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Wikström asszony, és utána a miniszter úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Üdvözlöm az Európa Parlament, Európai Parlamentben. Itt mindenki a szabadalmakról beszél, és ez azért van, mert ez a kérdés bármi másnál jobban foglalkoztat minket. De ténylegesen az a helyzet, hogy vissza kellene mennünk, hogy megértsük a jövőt. És a múltban kell keresnünk a jövő kulcsát. Tehát néha vissza kell mennünk a történelembe, és el kell gondolkoznunk, hogy mi volt. Mitől vagyunk mi Európai Unió? Miért vagyunk egy olyan unió, amelyek a közös értékek és közös elvek hoznak össze. Nem az országok, hanem az emberek jöttek össze. És ö, olyan utat választottunk, ö, amely közös. Közös bíróságunk van, és ö, igazából körülbelül egy olyan 40 olyan emberről van szó, aki ott dönt az európai adófizetők pénzéből. És elfogadjuk, azonban ez nem, nem egy kívánt helyzet. Európában elég sok a kritika, hogy pazaroljuk a pénzt. Tehát például, hogy utazgatunk itt a parlamenttel Brüsszel és Strasbourg között. Igen, panaszkodhatunk, azonban egy kicsit fordítsuk el a tekintetünket, és nézzük meg a pozitív dolgokat. És hogyha a pozitív dolgokra tekintünk, akkor mindenképpen haladást állapíthatunk meg egy javaslattal. Az európai KKV-k, a feltalálók, az egyéni vállalkozók javára kell tennünk valamit. És a saját frusztrációnkat, saját irritációnkat el kell felejtenünk, és örülnünk kellene, hogy előbbre jutottunk ezen az úton. És itt a parlamentben egészen büszkék lehetünk arra, hogy négy hónapon belül három jelentést sikerült nagy egységben elfogadnunk. És most a tanács máshogy viselkedik, ennek vannak okai. Itt van a válság, egy ideológiai vita is hiányzik egyebek között. Azonban eh, mindenképpen jó kezdetét látom valami újnak, és részleteiben meg kell ebben a bizottságban tárgyalnunk a szabadalmat, és meg kell tárgyalnunk a szakkérdéseket. Éppen ezért szeretném megkérni, hogy eh, a tanácsban tartsa fent ezt a perspektívát, hogy egy egységes Európa a sokrétűségben egységes Európa ideológiai meggyőződésével, erejével kiegyenlíti a különbségeket, és ott teremt bizalmat, ahol bizalmatlanság van nem engedhetjük meg magunknak, hogy most itt intézményközi vita legyen, és intézményközi félreértések. Előre kell mennünk, és büszkének kell lennünk arra, hogy mind itt vagyunk. Nem azért, hogy mindent leszabályozunk, hanem hogy egy európai szabályunk legyen a különféle tagállamokba. És hogyha ezt a tanácsban képviseli, akkor nagyon örülünk neki. Köszönöm szépen, miniszter úr, öné szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy természetes, hogy az eszmecserénk kitért és kitér a szabadalmak kérdésére, illetve az egységes bíróságnak a kérdésére. Köszönetet mondani valamennyi képviselődek, Cifká úrnak, Lichtenberger asszonynak, Mesram asszonynak, mindazoknak, akik beszéltek erről a kérdéskörről. Ha megengedik ezzel együtt, most Léne úrnak a szavaira reagálnék elsőként milyen helyzettel szembesültünk, egy nehéz helyzettel. De ugyanakkor van lehetőségünk egy kis idő nyerésre, itt vannak a nyári szabadságolások, és ez lehetővé teszi azt, hogy ugyanakkor a jogi szolgálat dolgozzon, és megvizsgálja, hogy hogyan tudunk konkrét eredményre jutni a bevezetősemben nem véletlenül jeleztem azt, hogy nem szokatlan dolog az, hogyha az eljárások tekintetében újabb és újabb módozatok érvényesülnek, vagy más módozatok, mint amelyek érvényesültek a korábbiakban. Mögöttünk számos év munkája áll, és nem lehetséges az, hogy ezen nagyon-nagyon hosszú éveknek az eredményét, a gyümölcsét most ö, ö, tulajdonképpen egy ö, mozdulattal levegyük az asztalról, ö, azért, mert egy néhány helyen gyenge pontok láthatóak vagy érvényesülnek. Nos, az elnökség arra fog törekedni, hogy együttműködve önökkel előre jussunk, mert hogy egy nagyon fontos témakörről van szó, Európa javát szolgálja a szadal, szabadalmak ügye, és valamennyünk a kedvezményezete lehet egy pozitív folyamatnak. Ha megengedik, itt most hagyutaljak arra, amit Cecilia Wilson asszony mondott, nevezetesen azokra az erőfeszítésekre szeretnék utalni, amelyeket a ciprusi elnökség tesz meg. Arra törekszünk, hogy az egységes Európa érvényesüljön, e tekintetben kell, hogy kifejtsük tevékenységünket. Jó lehet kis ország a miénk, mégis azt hiszem, hogy jó közvetítők lehetnek, lehetünk, és javunkra fog szolgálni, ha több Európa nyilvánul meg, erősebb Európa nyilvánul meg, többek között a kompromisszok formájában, kényes kérdéskörökben, olyan helyzeteknek a kezelésében, amelyek látszólag kezelhetetlenek valamennyien átlátjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy az egységes bíróság a szabadalmakra vonatkozóan felálljon, és megoldjuk a még jelenleg létező problémákat. Jó szándékra van szükség, de ezen felül másra is. És hagyd mondjak köszönetet az Európai Parlamentnek azért, hogy kitolta a szavazást a plenáris ülésen, és ez lehetővé teheti az elnökségünk számára, hogy megoldásokat találjunk, úgy, ahogy erre Léne úr is utalt. Most áttérnék a többi kérdéskörre. Többek között Karim úr által felvetetekre. az értékelés. Az értékelése a hatástanulmányok eredményeinek. Olyan kérdéskörről van szó, amely tekintetében a ciprusi elnökség arra fog törekedni, hogy a számviteli ellenőrzéseknek a eredményességét erősítsük, és a nyilvánosságra hozatalt elősegítsük. Létezik két javaslat a témában, amelyek különben kiegészítő jellegűek. Mindent megteszünk azért, hogy szoros együttműködésben a bizottsággal és a tanácsal és az Európai Parlamenttel olyan megoldásokat alakítsunk ki, amelyek előre visznek. Az Európai Parlament által kidolgozandó valamennyi javaslatot figyelembe fogjuk venni akkor, amikor a saját javaslatunkat, javaslatunkat fogjuk kialakítani. az ellenőrzések kérdése. Nos, azt tudom ezzel kapcsolatosan mondani, hogy az ebbili munkálatokat nehéz lesz lezárni a ciprusi elnökség alatt. A rendelet és az irányelv párhuzamosan kell, hogy működjön. Ez nélkülözhetetlen az európai vállalkozásoknak a működése szempontjából. Arra fogunk törekedni ezzel együtt, hogy előre vigyük mindkét témát. Θεωρώ αυτές ήταν οι... Hát ezt szeretném volna válaszként mondani, de tisztelt elnök úr, állok a rendelkezésükre, amennyiben további kérdések születnének. Úgy tűnik, hogy nincs több kérdés, akkor miniszter úrnak szeretnék köszönetet mondani, és szeretnék sok sikert kívánni a ciprusi elnökségnek, és megtesszük, amit meg szeretnénk tenni, és reméljük, hogy a hat hónap siker lesz. 11-kor van szavazás, korábban nem szavazhatunk, nincsen értelme más dolgokkal foglalkozni, tehát akkor most 11-ig megszakítom az ülést, és kezdjük a szavazást. Mindenki hozza magával a kártyáját. Akinek nincs itt, az 10 perc alatt beszerezhet egyet.

So, meine... Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! 11 óra van, tehát kezdhetjük a szavazást. Az első Karim kolléga jelentésre szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen megjegyzés. Ha nincs, akkor kezdhetjük a szavazást. Jó? a titkárság azt mondja, hogy konszenzus van, tehát az egész jelentésről szavazhatunk, és pedig amblok. Szeretném megkezdeni, hogy van-e ellentmondás ezzel kapcsolatban? Nincsen, tehát akkor egy szavazás lesz. Akkor erről sz- egyben szavazunk az összes módosítóval. Aki mellette van, emelje fel a kezét. Aki ellene van, tartózkodás, kettő tartózkodással. Gratulálunk Karim kollégának. Most akkor áttérünk a következő anyagra. Mészáros úr jelentése, tehát nincsen a titkárság részéről ilyen értesítés, tehát akkor eh, a szokásos módon szavazunk. Itt az egyes szavazásoknál nem fogok tartózkodásokat figyelembe venni, tehát a végső szavazásoknál viszont igen. Tehát az egyes módosító az előadó részéről mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második módosító mellett, ellen, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett, ellen, elfogadtuk. áttérünk a négyesre mellett, ellene, elfogadtuk. Ötös mellett, ellen, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Itt a hetes, ez hiba. Tehát a hetes módosító mellett, ellene, elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellen, Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. Tízes módosító mellett, ellen, elfogadtuk. Tizenegyes mellett, ellen, elfogadtuk. Tizenkettes mellett, ellen, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett, ellen, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett, ellene, Elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett, ellene. Kettő ellene, de a többség elfogadta. 16-os mellett, ellene, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 19-es mellett, ellen, Elfogadtuk. 20-as mellett. Ellene. Elfogadtuk. 21-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 22-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 24-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 25-ös mellett. Ellene. Elutasítva. 26-os mellett ellene, elutasítva. 29-es mellett, ellene, elutasítva. 30-as mellett, ellene, elutasítva. 34-es mellett, ellene, elfogadtuk. 35-ös mellett, ellene, elutasítva. 36-os mellett, ellene, elutasítva. 39-es mellett, ellene, elutasítva. Az egész vélemény mellett, ellene, tartózkodás, két tartózkodással elfogadtuk. Akkor áttérünk a második mészáros jelentésre, egyes kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 14-es mellett ellene az utóbbi volt a több. 14-es. 14-es. Most szavaztunk róla, a többség ellen, mellette volt. Ellene, bocsánat. Igen, rendben van. Akkor. Kettes mellett. Ellene. Elfogadtuk. 15-ös mellett. Ellene. Elfogadtuk. 16-os mellett. Ellene. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett. Ellene. Elfogadtuk. 18-as mellett. Ellene. Elutasítva. 19-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 5-ös mellett. Ellene elfogadtuk. 20-as mellett, ellene, elfogadtuk. 21-es mellett, ellene, elfogadtuk. 22-es mellett, ellene, elutasítva. A 3-as kompromisszum mellett, ellene, egy ellene, elfogadtuk. 24-es mellett, ellene, ez több volt, elutasítva. 5-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 7-es mellett, ellene, elfogadtuk. 8-as mellett, ellene, elfogadtuk. 9-es mellett, ellene, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 11-es mellett, ellene, elfogadtuk. 12-es mellett ellene elfogadtuk. Az egész vélemény mellett ellene tartózkodás egyhangulag elfogadtuk, gratulálunk az előadónak. Most akkor áttérünk az Zvjevka jelentésre. Erről is minden világos, az ötös visszavonták, 21-es Stojanov mellett ellene. Még egyszer mellette, Stojanov mellett, ellene. Többség elfogadta a hatos mellett, ellen. Elfogadtuk 22-es mellett, ellene. Elfogadtuk 7-es mellett, ellen. Elfogadtuk 8-as mellett, ellene. Elfogadtuk 9-es mellett ellene elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 11-es mellett ellene elfogadtuk. 12-es mellett ellene elfogadtuk. 24-es mellett ellene elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, elfogadtuk. 18-as mellett, ellene, elutasítva. 17-es mellett, ellene, elfogadtuk. 1-es mellett, ellene, tehát 19-ös itt nincsen. Tehát az egyes mellett mindjárt jön. Ellene, elfogadtuk. Most. Igen, igaza van. Rapkai kollégának igaza van. Az egyesről nem is kellett volna szavazni, korrekt. Tehát az egyesről nem szavaztunk, 19-es Stojanov mellett. Ellene, elfogadtuk. Kettes mellett, ellene, elfogadtuk. Hármas mellett, ellene, elfogadtuk. Most a négyes, és mellette, ellene, elfogadtuk. Az egész vélemény mellett, ellen, tartózkodás, egyhangúan elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Akkor áttérünk. Az Off Works. Géringer kolléganő akar valamit mondani ehhez? Az árva művekhez. Köszönöm szépen, elnök úr. Esetleg néhány információ a tárgyalások lezárásáról. A tanács elnökségével tárgyaltunk, a Dán elnökséggel, A árva gazdatlan művekről beszéltünk, tárgyaltunk, és július 6-án zártuk le a kompromisszumokat, és a koreperben július 14-én a bizottság rendelkezésünkre bocsátotta az anyagokat, ezt kiegészítettük, és úgy gondolom, hogy nagyon jó szövegről van szó, hiszen sikerült kiváló kompromisszumokat létrehoznunk minden árnyék előadónak. Köszönöm a kiváló együttműködést. És nagyon jó segítség volt ez, hogy jó, érthető szöveget kapjunk. Ilyen lett a szöveg, ennek pedig nagyon örülök. Ma van az utolsó vita a szövegről. A szeptemberi plénumon szavazunk a szövegről ma. Kérem, hogy támogassák a szöveget, hiszen szerintem nagyon jó, hasznos dokumentumról van szó. Arról is szó van, hogy az internet, a televízió, az archívumok mind-mind örülnek majd neki a jövőben. Lichtenberger kolléganő. Be kell, hogy valljam, hogy inkább csalódtam ebben az eredményben, hiszen utolsó sorban azt vártuk az anyagtól, hogy biztosítsa hozzáférhetőséget, azonban csak nagyon speciális nemzeti adottságokkal érhetjük el a célunkat. Tehát, hogyha a reformmal így szeretnénk kezdeni, hogy mindenki azt csinálja, amit akar, mármint tagállami szinten, akkor igazából nincsen európai szabály. És azt is tudom, hogy az előadó ó, meg akarta őrizni az Európa Parlament álláspontját itt. Azonban, hogyha a tanács így halad tovább, akkor soha nem érjük el a céljainkat, tehát például a kivételek harmonizációjával. Tehát nagyon-nagyon csalódott vagyok abban a tekintetben, ahogy a tanács ezzel az anyaggal bánt. Azt kívánnám, hogy jobb célkitűzésünk legyen, és ezt uh, nyíltan ki is jelentem. Köszönöm, tehát most formálisan nem kell szavazni, hanem igazából még egyszer foglalkoznunk kell vele. Az eredmény a plénum elé kerül első olvasatban Giringer kolléganő. Ja rozumiem e, pewne Köszönöm, természetesen megértem, hogy a frakciók, a zöldek különösen csalódottak, de hát Eh, a téma nem egyszerű, viszont sikerült ezeket az árva műveket hozzáférhetővé tenni oktatási célra is, ez eddig nem volt lehetséges. Ez egy első lépés, és a tárgyalások nem voltak egyszerűek, és így most könnyebb lesz az előrelépés, úgyhogy optimista vagyok, ezt el kellene fogadnunk, ez a lehetőség nyílik arra, hogy ezek a művek hasznosításra kerülhessenek. Köszönöm, Berlingver kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és hagyj mondjam el én is a véleményemet a témában. Mert hogy Lia kollégánknak a munkája egy olyan munka, amely azt a érzést inspirálta, hogy tulajdonképpen soha nem jutunk a folyamatnak a végére. De hát az, hogy eljutunk előbb-utóbb a plenárisra, azt hiszem ez egy nagy dolog mégis, és hogyha első olvasatban jóvá tudjuk hagyni a logokat, amennyiben a tanács nem változtat az álláspontján, mint ahogy az sajnos megteszi elég gyakran, akkor az irányelv az árva művekkel kapcsolatosan egy igazi újdonság lesz, és hát nem önmagától értető, vagy értendő az, hogy ez ilyen módon megadatik, tehát nem óvóadatik mindez meg. Na most nagy lépést lesz, teszünk így módon előre, ö, általában ugye kis lépéseket szoktunk tenni, és azok nem elégséges az igazi előre menetelhez. Na most, hogyha előre tudunk tudni minden államban, és ha legelőre futóbb államokban valóban jelentős az előrelépés, többek között a digitalizáció, digitalizáció tekintetében, akkor a digitális hozzáférés egy igazi újdonság erejével hat majd. Persze nyilvánvalóan nem fogunk tudni majd százszázalékos támogatásra jutni, de ezzel együtt azért a pozitív jellegét a dolognak ki kell emelnünk üdvözlöm és gratulálok Ligának a munkájáért, és valamennyi hozzászóló és hozzá közreműködéget is. Köszönöm szépen, Tajnasszony. Igen, én is szeretném eh, megerősíteni a liberális frakció nevében, hogy a tárgyalások bizony nehezek voltak, és nagyon hosszadalmasak. Kezdetben kisebb területet fogott át, aztán a hónapok során szinte öröki erről esett a szó, sok trilógusra is sor került, úgyhogy a szabadalmaknál volt csak több, úgyhogy a Public-Private Partnership is bekerült közben az anyagba, de a könyvtárak és az intézetek lehetőséget kapnak arra, hogy a magángazdaság segítségével a digitalizálási munkát folytassák. Ez ma már nem olyan bonyolult. A bizottságnak is van egy programtervezete. A könyveket illetően azt hiszem, hogy számíthatunk arra, hogy mind digitalizálásra kerül, és a raportőr asszonynak ö, sikerült a különböző nézeteket egy kalap alatt ö, ö, összefoglalni. Oui, moi je voudrais également... Igen, én is a népát nevében szeretném a támogatásunkról biztosítani Geringer asszonyt. Valóban ő mindent megtett azért, hogy eredményes legyen a folyamat és hát ez az eredmény a konszenzusnak az eredménye, és az ilyenek nem szoktak tökéletesen kielégítőek lenni mindenki számára, de ezzel együtt úgy vélem, hogy sikerült most előrelépnünk, és támogathatjuk őt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Engström úr, a végén. Én szeretném a csalódásomnak hangot adni. Nagyon szorosan együttműködtünk a könyvtárakkal, nem örülnek ennek az irányelvnek, teljesen haszontalannak, vagy majdnem haszontalannak találják. Úgyhogy ha ezt a lehetőséget elszalasztjuk, ez most úgy tűnik így lesz, hát ez van, de szomorú, mert ez nem segít abban, hogy megőrizzük az európai kulturális örökséget, illetve hozzáférhetővé tegyük azt tehát mindenkit sürgetek, kérek, hogy nézze ezt meg, és hát egy, legyen egy második olvasat, ahol ezt meg lehet tisztességesen vitatni, mert ez egyszerűen attól tartok semmi haszna. Igen, azt hiszem, hogy most ezzel foglalkoztunk, tehát a ö, 70. cikk harmadik bekezdésében foglaltakat teljesítettük, jön a plenáris, és ott mondatig ki az utolsó szó. Akkor a 21. napirendi pontot lezárjuk, és jöjjön ez a levél a petícióval kapcsolatban. Van-e kifogás? Nincs. Hát akkor azt is ebben a formában. Spironi kollega. nincs ellenvetésem elvi alapon, de ezzel együtt nem sikerült semmit fellelnem a dokumentációnkban. A 22-es pontnak nincsen papír anyaga a paksamétánban, úgyhogy fogalmam sincs, hogy miről beszélünk. Egy levelet azt biztos, hogy kiosztottak, nem? Ha nem, akkor kérem, hogy ezt most tegyék meg, aztán majd később szavazunk róla. De hát megkapták, nem? Oké. Okay. E-mailben. Akkor Smeroni kollega, hát elhalaszthatjuk későbbre szavazást. Délután is megtehetjük, nekem aztán mindegy. Eh, l'ho trovato, non era nel fascicolo. Most megtaláltam. Ö, ö, nem találtam meg a papír, papírmas, amit néha nehéz kitalálni a dolgokat. Visszavonom. Tehát, ha nincs kifogás ellene, akkor ebben a formában ezt elfogadottnak tekintjük, és következzen a jogalap. Eh, Elkezdjük ezt. A vámügyi és adóügyi cselekvési program létrehozása, és Fosz kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ebben a rendelet tervezetben az új vámügyi és adóügyi cselekvési programról van szó a 2014-2020 közötti időszakra a customs fiscalis programok azok különböző jogszabályokban voltak szabályozva, ezek a korábbi programok. Ezt akarta a parlament és a tanács. Májusban az elnökök értekezletén az a döntés született, hogy két jelentés lesz. A tanács is ezt szeretné, és most a bizottság is szeretne két javaslatot tenni. Az IMCO a Jurit arra kérte, hogy nézze meg, milyen jogalap van a javaslat ketté osztására, ugyanis az eddigi javaslat erre a két dologra kettős jogalapon nyugszik, a 33. és a 114. cikken, a 33. cikk az a vámügyi együttműködés szabályozza, a 114-es pedig a jogi és közigazgatási előírásokat a belső piac jobbítása érdekében. A javaslat tehát két célt követ, mind a kettő fontos, és ebből következik, hogy a 33. és 111. cikk a megfelelő jogalap az eredeti fiskusz javaslatra, amit a bizottság dolgozott ki, hogy az új szövegek milyenek lesznek, azt ma még nem tudjuk, éppen ezért csak feltételezhető, hogy a 33. és a 114. cikk lesz a vám részre és az adóügyi részre is odavágó, és a jelenlegi helyzetben még csak annyit mondhatunk, hogy ez a két cikk a kettős jogalap lenne, de tekintettel arra a bejelentésre, hogy az eddigi javaslatokat kettéosztják, a szövegeket átdolgozzák, ezért én azt javaslom a bizottságnak, az IMKO-nak, hogy azt válaszolja, hogy amennyiben szükséges, akkor erre vissza kell térni, hogyha tényleg megvannak a kilátásba helyezett javaslatok. Köszönöm, ez egy nagyon bölcs tanács. Akkor elnapoljuk ezt az egész folyamatot. Egyet értenek, akkor ez most így lesz. Jöjjön a következő kérdés, megint csak Fosz kollega, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap. A mezőgazdasági alapról van szó, a vidékfejlesztésről. A javaslat az a 42. és a 43. cikken alapul a szerződésben. Az Agria Juritól véleményt kér, pontosítandó a jogi alapot a 42-es és a 43-as cikk második bekezdésé alapján. A jogalap megfelelőségét az Agri nem is vitatja. Azonban pontosításról szó van, és a 42. cikk az a versenyszabályok alkalmazhatóságára vonatkozik, a 43. cikk második bekezdése, pedig a tulajdonképpen jogalap a közös mezőgazdasági politika számára, amelyről ugye már sokat beszéltünk, a jogszabályalkotási eljárások során. A 43. cikk egyéb bekezdései, ezek ugye globálisan jelennek meg, de ezek itt nem igazán érvényesek, mert más szabályoznak, tehát a bizottságnak azt ajánlom, hogy úgy lesz ez megfelelő, tehát a 42. cikk és a 43. cikk második bekezdése legyen a jogalap, nem csak úgy általában a 43. cikk. Köszönöm. Köszönöm szépen, kifogás egy darab se, akkor ezzel ezt is elfogadtuk ebben a formában. És akkor jön nekem itt még, mi jön még? Még a 38-as ponttal kell foglalkozni. Nem, azt elnapoltuk. Hát akkor azt töröljük. Akkor a 25-ös jön, a az uniós vámkódex, Lichtenberger asszony. Csak a döntést halasztottuk el, de itt a jogi szolgálat, és meghallgathatnánk a véleményét erről, mert ez a halászati politikáról szól, és a kivételekről a távoleső területek vonatkozásában ez érdekes lehet. Tehát szavazhatunk legközelebb, de azt hiszem, hogy jó lenne, hogy halljuk a jogi véleményt erről, mert ez egy nagyon bonyolult kérdés, és azt hiszem, hogy jó lenne hallani a jogi véleményt erről, ha egyáltalán megedhető ez, meg tudja kérni, hogy szóljanak erről. Akkor a kérdésem, hogy a jogi szolgálat tudja ezt ma megtenni, vagy inkább szeptemberben térjünk vissza rá? Nem. Jó, hát akkor jó lenne szeptemberre halasztani ezt az egészet. Hát akkor az egyszerűség kedvéért így fogunk eljárni, igen? Nem, ha nincs előkészítve, hát Lichtenberger asszony, akkor ezt majd csak szeptemberben fogjuk megejteni. Igen, de rendben van, jó. És akkor most jöjjön a 25-ös. Ez egy Rikázt, López kollega, López Misztulász kollega, tessék. Oké. Okay. Semmi? Nincs mit beszélni róla. Minden megvan írásban. Mit van itt a jegyzeteimben? Hát, minden rendben, nincs itt gond. Ha nincs kifogás, akkor feltételezem, hogy ezt így el is fogadtuk, ugye? Rendben van. Mi van? Hát egyébként is, ha jól látom, a közbeszerzést elnapoltuk, az meg nincs már itt, akkor van még Bátaszár kollega elnapoltuk, akkor jön a szabadalom, és éppen most hallom, hogy a tanács még nincs itt, mert hogy később kezdődne eredetileg, de Penere úr sincs itt. Hát akkor most próbáljuk meg elérni, hogy a jogi szolgálat és a tanács jelen legyen, és ha ez így van, akkor megkezdhetjük ennek a tárgyalását. Van még egy év, a, mert minden egy év az délután lesz. Hát akkor most csak megszakítjuk egy kicsit az ülést, egy negyed órára. Még változhat, amíg mindenki itt lesz. Wikström asszony nem gondolja, hogy szavazni is kell? a ö, mentelmi jogról? Nem. Nem, ez majd zárt ülésem. És még van meghallgatás is utána. Corin Langer meghallgatása, úgyhogy technikailag ez nem fog menni. Nincs itt más a napi renden, amit értem. Nem, én sem tudom ezt megváltoztatni. Hát legfeljebb a 35-ös de hát nem tudom, hogy itt vannak-e az árnyék előadók. Lichtenberger asszony jelentéséről van szó. Hát ezt megnézhetjük, de nem, az nem tart soká, ugye? Egyetért Lichtenberger asszony? Rendben, mehet? Hát valószínűleg gyorsan le tudjuk ezt akkor. A 36-ost is megbeszélhetjük, azt is megy gyorsan. Akkor tehát folytatjuk, találtunk egy napirendi pontot, amelyet meg lehet csinálni jó gyorsan. Akkor Lichtenberger asszonyé a szó. Tudom, hogy hát egy kicsit improvizálunk, de az nagyon jó megy nekünk, bocsánat. Túl sok most a vélemény meg a jelentés úgyhogy nem tudjuk itt kívülről a napirendi pontokat, pláne nem szám szerint. Ez a szabályozás, amelyről itt szó van, ez egy vélemény, amelyet a további munkálatokra adunk át, és a számomra az volt fontos, hogy ezen a területen nagyon világosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy őrizzük meg az arcunkat, tehát hogy milyen jogi anyag játszik szerepet ezen a területen, és ezen a területen ezt természetesen folyamatosan figyelembe kell venni. A döntő kérdés az a felelősség vállalás balesetek esetén, illetve súlyos hatásokkal járó incidensek esetén. Éppen ezért az én fő célom az volt, hogy minél pontosabban fogalmazzam meg, és minél pontosabban érvényesítsem ezt az irányt, tehát ez az a lényeg, ez a második módosító, az rendkívül fontos, és ugye eleve meg kell nézni, hogy valaki, akinek van egy bizonyos feladata, egyáltalán fizetőképes-e akkor, hogyha valamilyen kár térítésre van szükség, ezt ugye eleve meg kellene vizsgálni, hogy megvan-e a pénzügyi kapacitása erre. Ugyanis már bizonyítják bizonyos események, hogy ugyancsak kockázatos lehet hogy valakinek adunk egy megbízást, aki azután egyáltalán nincs abban a helyzetben, hogy biztosítást kössön, vagy a megfelelő kártérítést kifizesse, ha ez szükségessé válik, hogyha ő valamilyen kárt okoz a munkálatok során. Ez egy nagyon lényeges kérdés. A második lényeges kérdés pedig az, hogy az egész területen a legjobb elérhető technológiára kell törekedni, nem technológiára, technikára. És ami az iparjogban szerepel a legtöbb országban, hogy a elérhető legjobb technika érvényesüljön, ez néhány jogrendszerben benne van, ez a state of the art, és hát ezt kellene rögzíteni itt is hogy ne az elavult technológiák jelenjenek meg. Arról is bebizonyosodott már, hogy ez komoly károkat tud okozni. De hát még ott vannak a piacon. És még egyszer a pénzügyi megbízhatóság kérdése és a pénzügyi, a vállalatok pénzügyi lehetőségei ereje néhány javaslatban ez szerepel, amelyet én kidolgoztam módosításként. Ezt rögzítettem, és azt, hogy mi európai szinten is rögzítsük, hogy az ökológiailag érzékeny tengerészeti területeken, térségekben különös figyelmet kell szentelnünk, hogyha védeni akarjuk a partvidéket, és az ottani környezetvédelmi adottságokat is figyelembe akarjuk venni, mert hatalmas károkat okozhat ez nem csak a halászat számára, hanem például a turizmusban nagyon drámai helyzetet idézhet ez elő. Mindent felsoroltam, ami különös védelmet igényel a tengerészeti területen, tehát a megfelelő irányelvekre gondolok, amelyek a habitatot és a madárvédelmi irányelv előírásait, ezt mind figyelembe kell venni, ugyanis a tendencia az, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat vagy nem veszik figyelembe, vagy pedig úgy, hogy olyan károk keletkeznek, ahol adott esetben már nem lehet felelni azt, aki felelős ezért, vagy aki fizeti a kártérítést. Hát ennyi, igen akkor alapvetően itt abba is hagyom, és mint mondtam, gyakorlatilag arról van szó, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos védelmi célok vannak, amelyek gazdasági, ökológiai és pénzügyi felelősséget jelentenek, és hogy ezeket eleve figyelembe kell venni már az elején, hogy ne utólag kelljen a katasztrófán során mindezt megnézni. Ennek a kiváltója volt az a baleset sorozat, amely ezen a területen történt a megfelelő károkkal, ahol bizonyos érintett országok, a partvidékeik éveken, éveken keresztül jogvitába kellett, jogvitát kellett folytatniuk, míg végre valamiféle kártérítést kaphattak. Tehát azt hiszem, hogy Európában preventív módon kell eljárni, és én azt próbáltam meg ezzel a jelentéssel, hogy ez a megelőző jelleg érvényesüljön. Nem csak a környezetvédelem területén, hanem a pénzügyek vonatkozásában is. Köszönöm szépen. Hozzászólás? Nincs határidő a módosítók benyújtására a javaslat szerint július 19. Nincs kifogás. Akkor ez így lesz, és akkor most pedig itt van mind a jogi szolgálat, teljes mértékben mind a tanács képviselve van, akkor azt javasolnám, hogy Rapkai kollega a 38. cikkel kapcsolatban vegye magához a szót köszönöm, azt hiszem, hogy a folyamatotnak magát nem kell még egyszer leírni, mindenki ismeri alaposan. A ciprusi mm, tanácselnök is elmondta ezt. Nagy vita volt erről az állam és kormányfók között. Hát én a vitában nem veszek részt, mert hogyha szakmailag ezt megtenném, akkor az első lépést már elfogadtam volna, tehát még hogyha a szakmaiságot nem fogadom el, azért a legitim eljárást igen, azt, amit a tanács illegitimnek tart. Három pontban kérdéses ez a dolog. A problematikus az, ami itt történik. Először is ez messze túlmegy a szabadalom kérdésén. Az első pont az a szakmaiság, azt hiszem, hogy tegnap a titkárság minden bizottsági tagnak eljutatta az első véleményét a jogi szolgálatunknak, és hát erre már lehet hivatkozni, anélkül, hogy itt Penéra úrtól elvenném a mondandóját, de hát ez úgyis benne van a következtetésekben a 22C mondban, de Cimszveze, pen, illetve Penéra úr kiegészítő levelében. És hát ez nem összeegyeztethető az uniós joggal, mert ugye a 118. cikkel ez nem áll összhangban, ez a jogalap, az egyetlen jogalap erre, és hogyha a három cikket töröljük, akkor a jogalap már nem adott, ugyanis a jogalap mondja ki, hogy a szabadalom egységes védelemmel, jelenik meg rendes jogszabályalkotási eljárásban, és hogyha az a cég, amely az egységes védelmet emeli ki, ha ezt kivesszük, hát akkor a 118. cikk már nem érvényesül, ez teljesen világos, úgyhogy itt nem lehet engedni, és nem először folyik ez a vita. A tanácsban és a tárgyalások során ezt megvitattuk, és érdekes módon, vagy egyáltalán nem érdekes módon, mert a <laughs> döntés, amit az állam és kormányfők hoztak, az nem a dolog érdemét illeti, az nem olyan döntés, hanem az egy ilyen, ilyen ö, ö, alkudozásnak a, a, az eredménye, ö, és három ország pályázta meg a székhelyet, és akkor ezért kellett hónapokon keresztül ezt folyamatosan halasztani, és a napirendről is levenni, tehát ez egyfajta ilyen, ilyen szörnyű alkudozás volt. És szerencsének mondhatjuk, hogy nem jelentkezett további öt ország, akik szintén székhelyet akar, akkor nyolc székhely lenne. Vagy ezt az egész alkudozást aztán még az is, az is belejátszott ebbe, hogy ugye a tanácsnak ebben az igaz a világon semmi kompetenciája nincs, tehát nem avatkozhat bele a jogszabályalkotásba, csak a 15. cikk kapcsán hát akkor jönnek, és azt mondják, hogy nagy orsan, akkor még ezt kell megtenni, meg azt. Hát tudom a tanács képviselőitől, az Európai Tanács, meg a miniszterek tanácsa is azt mondja, hogy hát nem, ez így lesz. Tehát gyakorlatilag beavatkozott a jogszabályalkotásba, ez meg nincs, ez meg nem áll a jogában. Mint mondtam, a tárgyalás során ezt már jó sokszor megvitattuk, és a tanács még csak utalást sem tett arra, hogy ennek értelme lenne, vagy támogatná, éppen ellenkezőleg. A tanácsban a jogi szolgálatot szintén megkérdeztük annak idején, és gyakorlatilag van egy íromány a bizottság jogi szolgálatától, Wikström kollega kapta ezt a választ, ő nyújtotta be ezeket az indítványokat, és én, mint előadó, gondoskodtam arról, no, ez nem felelt meg annak, amit én szándékoztam, de azt mondtam, hogy ez hát rendben van, hogyha mindent napi rendre tűzünk, akkor beszéljünk mindenről. Még arról is, a, még a módosítókról is, és akkor nagyon pontosan megvitattuk ezt a kérdést, és teljesen világos volt, hogy ez így nem megy, nem megy, Európa jogilag nem megy, uniós jogilag nem megy, és a jogi szolgálat, a tanács jogi szolgálata is elfogadta ezt, már csak azért is, mert nem avatkozhatott be. Ez volt az ő álláspontja, és tehát eleve világos volt ez, és aki emlékszik még az ott folytatott vitára, arról azokra a tárgyalásokra, nem is volt tulajdonképpen vita a tanács és a parlament között ebben. És azt is meg kell mondani, hogy ez nem szakmai döntés volt, hanem egy ilyen alkudozás tárgya, és az érdekelne, és azt, azt el is kell várni, hogyha a tanács valóban és formálisan ezt véglegesítés és megvalósítja azt, amit az állam és kormányfők elhatároztak, akkor meg kell kérdezni a tanács, hogy mi csinálja ezt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy oké, okay, rendben van, ez most már eldöntötték. Nem, szakmai indoklásra van szükség. Tehát ez a dolog világos, és azok, akik az európai, az uniós jogszemszögéből közelítenek a témához, azok teljesen világosan látják, hogy egyszerűen nem kompatibilis, nem összeegyeztethető számosoknál fogva. Már csak azért sem, mert a józan, emberi józan ész sem fogadja ezt el a rendelet az egy, egy az, az szabályoz valamit, valamiről rendelkezik, hát akkor legyen valami tartalma, mondja meg, hogy mit akar rendezni, és hogyha ezt a tartalmat, ha nincs tartalom, akkor nincs mit szabályozni, akkor ez a regulation, ez, ez a totálisan hatás nélkül marad. Azt azonban tudjuk, hogy mi van e mögött. Már előtte is világos volt, és ez igyekeztek ugyan szakmailag érvelni, nem, nem csak az alkudozás volt ott, de hát a, a háttérhez az is hozzátartozik, hogy sok mindent nem mondtak ki, de sok mindent meg kimondtak. És ki is mondták azt, hogy az Európai Bíróságot akarják. Tehát ez egy nagyon nem parlamenti kifejezés, ami szembe jutott. Most keresem a parlamentnek megfelelőt, Szóval gyakorlatilag a hatalmát akarják elvenni ennek az egésznek. De mi tudjuk, hogy az Európai Bíróságnak mi a véleménye, 2009 2010-ben éppen a tanács kérésére dolgozta ki ezt. A tanács kérte az Európai Bíróságot, hogy készítsen szakmai véleményt hogy az a bírósági rendszer, amely az eredeti bizottsági javaslatban szerepelt, összeegyeztethető-e az uniós joggal, és az Európai Bíróság azt mondta, hogy sok pontban nem. És az egyik ilyen pont az volt, hogy azt mondta, hogy ezáltal a dolog lényegét illetően az előzetes döntéshozatali eljáráshoz való jogát megvonják. És akkor mindenki abban állapodott meg, hogy jó, akkor nincs gyakorlati megoldás, nincs gyorsabb, mint az államközi bírósági rendszereken keresztül végezni ezt. Ez most így van, és akkor most jönnek másik oldalról a szabályozáson keresztül, és megpróbálják ugyanazt, amit az Európai Bíróság kifogásolt, mégpedig elvenni a hatáskörét ezen a módon. Tehát ezt azonnal meg kell semmisíteni, meg is fogják tenni, de hát ez egy politikailag érdekes folyamat, hogy azt mondják, hogy ha érdekelt körök az intézményeken kívül azt mondják, hogy ezt én nem akarom tiszteletben tartani, de most ez így lesz, kész. És mindenkinek joga van a véleményéhez, de hát hogyha egy intézmény csinálja ezt, most mindegy, hogy az az Európai Tanács vagy maga a tanács, ha azt mondják, ők ezt, akkor azért ez elég figyelemreméltó, és az Európai Parlament feladata az nem az, hogy segítsen az uniós jog elleni védségben a tanácsnak, hanem hogy éppen védje a szerződéseket. Ez lenne természetesen az Európai Bíróság feladata is, de hát a törvényhozásnak is meg kell ezt tennie, és hogyha az Európai Bíróságtól el akarják venni ezt a lehetőséget, hogy védelmet nyújtson a szerződés védelmet, a szerződés védeni tudja, akkor hát nekünk kell szintén beavatkozni. Úgyhogy ennyiben ez egy politikailag rendkívül érdekes folyamat, és a végén ott van még az a kérdés, amiről szintén beszélnünk kell, és kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban Penéra úrhoz. Pontosan megnéztem, és aztán a kilencedik pontra bukkantam Világos, hogy egy szöveg jogilag akkor lesz érvényes, hogyha az előirányzott testületek elfogadják jelen esetben nálunk a plenáris ülés. A tanácsnál a tanács bármilyen formációban, tehát maga a tanács. De hát azért mégiscsak a megállapodás az volt, és ez egy önmagában mm, jó mm, rendeleti szöveg volt, hanem erről még szavaztunk is akkor, második, december másodikától akkor volt egy levél a, a koreper ö, ö, től a tanács nevében, ahol az szerepel, hogy ha az Európai Parlament a mellékletben foglalt megállapodás szó szerint elfogadja, akkor a tanács kötelezettséget vállal arra, hogy ezt ugyanígy szó szerint elfogadja. És hát akkor azért a kérdés az az, hogy most akkor megéri a papír értéke, hogy egyáltalán már papír értéke sem jelenik meg, amit kaptunk a múlt héten. Egy dolgot lehet vele tenni. Tehát nem értem jogilag, hogy a 9. pontban mi van, de ha ez már nem így van, akkor csak azt tudom ajánlani, hogy az összes informális trilógust hagyjuk abban, mert az égat a világon sem értelme nincsen. De még valamit mondok ezzel kapcsolatban mi és én, mint raportőr, megértem ezt testközelben, mert én voltam felelős az előkészületekért is. Miután a Korepertől biztosítékot kaptunk a tanács nevében, ismétlem, hogy nem csak a Koreper, hanem ezt a tanács nevében szólt a Koreper. Tényleg ott volt. For the Council, ez volt a kitétel a levélben. És akkor megvolt ez a biztosíték, és akkor mi bíztunk abban, hogy ez így lesz, mi szavaztunk, és pontosan azt elfogadtuk el szóról szóra. Például akkor a saját javaslataimat, mint raportőr vissza is mondtam. És kollégák módosító javaslatait, amelyek nem is voltak rosszak, amelyek támogatást érdemeltek volna. Még ott is azt mondtam, az volt az ajánlásom, hogy, és ezt el is fogadták, hogy akkor most ezt hagyjuk, mert nem, fog, nem tudjuk elfogadni, ugyanis ez nem felel meg a kompromisszumnak. Nem akarjuk a kompromisszumot támadni. Tehát akkor hoztunk egy határozatot a bizottságban, amely rossz előjel alatt történt. Tehát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogyha a tanács ezt a három kérdést törölni akarja a saját ebben a formában, akkor az nem csak a három pontot, hanem ez az egész kompromisszumot érinti, és az azért nem megy, hogy azt mondják, hogy minden, amiben megállapodtunk, az marad, csak ez a három pont, azt kihagyjuk, mert ezzel nem értünk egyet, aztán ezt úgy majd később tűzzük napirendre. Hát jelenleg nincs is tárgyalási opció, tehát csak azt tudom ajánlani a bizottságnak, hogy maradjon abban, amit elfogadott, úgyhogy de azért vissza kell térni a ő kollega ő jelentéstervezetére és a módosítókra. Ezen a helyen azt is meg kell mondani, hogy nagyon kellemes dolog, hogy néhány nap alatt, ugye nem tudtunk a tartalmi részekre kitérni, nem az volt a cél, hanem az eljárás részt vizsgáltuk. Meg kell, hogy mondjam, hogy a ciprusi elnökség során erről beszéltünk, és az az elmúlt, a múlt kedden is rendel szerepelt a koreperben, és akkor pontosan az a döntés született, hogy ezt a három pontot töröljék. És a ciprusi elnökség ő vezette ezt. A vita rendben volt, de nem született döntés. És időközben beszéltek tovább az eljárásról, az egész folyamatról, és a ciprusi elnökség biztosított engem afelől, mert hát persze kérdezhetjük, hogy mi ennek az egésznek az értelme, de a tanácstól, hogy a tanácstól meglegyen ez a biztosíték, de én tényleg úgy gondolom, hogy az egész légkör tekintve ez rendben volt, és most abban bízom, hogy a ciprusi tanácselnökség azt mondja, hogy még mindig nem akarunk döntést hozni ebben, mert a tanács számára is világos kell, hogy legyen, hogyha így dönt, akkor gyakorlatilag a hat, leghatalmasabb baj történik meg. És hát ezt szeretnénk elkerülni, ez lenne. Tehát én így értékelem a dolgok jelenlegi állását. Természetesen én is, mint mások, meg a bizottság elnöke. Az elmúlt napokban nagyon sok levelet kaptam, és még egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy azok, akik érdekeltek abban, hogy ez az Európai Bíróságnál, mert ugye az Európai Bíróságot egy harmadik instanciának tartják, ami marhasság, de ha ezt és azt mondják, hogy ezt jó dolog, értelmes lenne kivenni, de hát azok, akik uniós jog szempontjából közelítenek a kérdéshez, egyértelműen azt mondják, hogy ez nem kivitelezhető, ugyanis ez egy rendeletet jogilag érvénytelenít. És jelenleg éppen ezért csak azt tudom ajánlani, és azt tudom kérni mindenkitől, hogy a dolog lényegét illetően. Ez a politikai döntésünket nem teszi szükségtelenné. Azonban, hogyha kapunk egy jogi beágyazást, vagy kapunk egy jogi álláspontot, akkor politikai döntéseket is egyszerűbben lehet hozni. Ezért nem lenne rossz számomra, hogyha megoldható lenne ez, és jó lenne, hogyha a jogi szolgálat még dolgozna az anyagon, hogyha a nyári szünet után egy újabb szakvélemény alapján folytathatnánk ezt a vitát, és akkor eldől, hogy hogyan tovább. Igen, az előadó a rendelet tartalmával kapcsolatban vissza is juttatta nekünk ezt az anyagot, és most abban az állapotban vagyunk, mint tavaly a nyári szünet után. Egy nagyon hosszú belső folyamatban tisztáztuk a helyzetet, és különféle vélemények léteztek, és a jogi szolgálat segítségével, az összes jogi szolgálat segítségével sikerült tisztázni, hogy nélkülük nem megy. Nagyon bonyolult a helyzet, négyen jelentkeztek, és valószínűleg szeretnék hallani a ciprusi elnökséget és a jogi szolgálatot is. De először meghallgatjuk a kollégákat, esetleg eh, ki alakulnak majd kérdések, és eh, utána szeretném Peneire urat megkérni, hogy mutassa be álláspontját és vázolja azokat a kérdéseket, amelyek eh, esetleg a kollégek részéről felmerülnek. És utána átadnám a ciprusi elnökségnek a lehetőséget, hogy vázolja álláspontját. Wikström asszony a következő felszólaló. Mikrofon. Teljes mértékben értem a kollégák zavarát, főleg Rapkai úrét előadóként. Tehát most nézzük csak az Európai Tanács viselkedését, ahogy ezt megtette. Tehát igazából ez a lehető legrosszabb zárt ajtók mögött levő lókereskedelem. És itt a nemzeti presztízs játszott a főszerepet, és ez szégyen Európára. Nem bonyolult anyag ez, és egy kicsit máshogy kezeljük mi is, mint a többit. Óriási csomagunk van ebben az esetben, nemzetközi megállapodásról, és itt együttes döntéshozatalunk van, és ez az egész egy együttműködési csomagban van az első olvasatos trilógusa kapcsolatban. Ez nagyon különleges, ez a komplex helyzet két ok miatt alakult ki. Nagyon ellentmondásos volt évtizedek óta a javaslat, és roppant fontos az európai versenyképesség számára, hogy mi lesz. Hogyha a tanácssal megállapodtunk a múlt decemberben a szabadalmi ügyben, akkor örültem, hogy végre van egy megállapodás. Azonban a kollégák nyilván emlékeznek, hogy olyan elemeket javasoltam, amelyeket nem kezelt megfelelő módon a tanács. És a liberális frakció pedig folyamatosan támogatta az egységes szabadalom elképzelését. Azonban itt az éjszakai tárgyalás alatt kiderült, hogy én személyesen a dolog lényegét támogatom. Ez a 6 7 8-as cikk törlését jelenti. De tudom, hogy a helyzet más lehet. Itt a parlamentben szerintem senki sem örül ennek a tanácsak kötött ügyletnek. Most attól függetlenül, hogy mit gondolunk az anyag lényegéről. Az Európai Tanácsnak pedig tudnia kell, hogy a tanács és a parlament közötti első megbeszélés után mi lehetséges. A, az ALDE európai szabadalmat támogatott volna a 6-os, 7-es, 8-as cikkel, még akkor is, hogyha ez nem az, amit mindenképpen arattunk volna. Ezt a szavazásunkban is, a decemberi szavazásunk alatt is bemutattuk, és örülnénk, hogyha lenne európai szabadalom. Úgy érveltem, hogy az egész folyamat alatt zárjuk ki a dolgot. Nem hinném, hogy most kell visszamenni az érvek lényegére, tehát, hogy miért kellett törölni a cikkeket, egy sokkal mélyebb vitát érdemelne a dolog. De a legfontosabb véleményem szerint most az, hogy rugalmasan dolgozzunk, kreatívan, egy közös megoldás érdekében. És gyorsak legyünk. A tanácsal való megállapodás elérése még eh, mindig a legfontosabb Tudom, hogy számos zavar van, számos csalódottság van. Akkor minden tagját megkérem, hogy ne árassza el a polgárokat saját frusztrációival a vállalatokat, a vállalkozókat sem. Egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy most hibát kövessünk el. Európa válságban van, és minket pedig azért választottak meg, hogy konkrét megoldásokat találjunk Európa problémáira. Nem lesz könnyű, de szerintem együtt megtaláljuk azt az utat, hogy lezárjuk az ügyet, hiszen a polgárok megérdemlik. Rapkai kolléga is mondta, hogy használjuk fel a nyarat arra, hogy elgondolkozzunk. Jöjjünk vissza szeptemberben több energiával, és egy kicsit több kreativitással, és egyszer is mindenkor oldjuk meg a dolgot. Köszönöm szépen. Deszkrandes kolléga. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Úgy vélem, hogy a néppárton belül a spanyol pozíció közismert most már. Különben a szocialista frakció, ö, szocialista demokrata frakciónak a spanyol delegációja szintén osztja ugyanezt a véleményt. Ellenezzük ezt a megállapodást. Most nem azért, mert egy egységes szabadalmi jog jön létre, hanem azért, mert a jogszabályban következetlenségek vannak, és a megerősített együttműködés eredményezte ezt, illetve a bírósággal kapcsolatos fellépések. Továbbá azt is látjuk, hogy milyen szánt szándék nyilvánul meg abban, hogy különböző nyelvek kikerüljenek, már pedig a spanyol nyelv például több millió embert érint. Na, mindez világos, most ne térjünk vissza a múlt idézésére cínikus fellépés lenne, inkább most legyünk következetesek. Tudatában vagyok annak, hogy kisebbségben vagyunk, és azt is tudom, hogy a tanács a 6, 7-es és 8-as cikk kiiktatása tekintetében egyhangon döntött. Mindez egy sor egyéb kérdést vet fel, mint ahogy azt tálalta az Európai Parlamentnek a jogi szolgálata. Gyakorlatilag a kiiktatás oda vezet, hogy ki üresedett maga a jogszabály tervezet. Azt pedig látjuk, hogy hol talált az európai jogalkodás, és hogy hol találtunk a jogi alapokban. A jogi alap, a felhasznált jogi alap, jól látjuk, nem teszi lehetővé, hogy kiteljesedjen a belső piac már ezen érvekre kitértünk a korábbiakban. Szóval a, ezen kívül ö, ott van a székhelyel kapcsolatos vita és egyéb témák is, és hát jól mutatják a viták, a polémia a székhelyel kapcsolatosan, hogy a kialakítás alatt álló eredmény senkit sem elégít ki. Szóval mindez nem igazán erősíti a szava hihetőségünket ebben az eszmecserében, és úgy látom, hogy gyakorlatilag itt vissza lépések vannak. Tehát meg kell néznünk, hogy hol tartunk, és mit tehet a ciprusi elnökség. Köszönöm szépen. Itt van a bizottság is, és a bizottság képviselői is megkapja majd a szót. Most eh, Massip kolléga. Simplemente, presidente, para suscribir el extraordinario discurso... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt szeretném aláhúzni, hogy csatlakozom Luis de Grandes eh, hozzászólásához, illetve a néppártihoz. Köszönöm szépen. Ez aztán rövid volt, Baldassare kolléga. Gra- Grazie, Presidente. Io credo che bisogna mettere... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy mindenek előtt a prioritások kérdését kell megvilágítani. Az első észrevételem az, hogy itt egy precedensről van szó, egy politikai precedensről, nagyon súlyos ez a precedens, úgy vélem. A tanácsnak nem áll jogában a jogalkotási folyamatba így módon beavatkozni lengyel elnökség alatt már sikerült kialakítanunk egy egyességet, és a parlament akkor jól tanúsította, hogy reális alapokon érvel a sor ban egy sor nagyon helytálló javaslatot tettünk, a tagállamoknak ezeket bemutattuk, márpedig az, ami az utóbbi napokban zajlott, nem szolgál ö, a helyén, nem volt meg a jogalapja. Na, ezzel együtt eredményre kell jutnunk, és mindenek előtt ez azt igényli, hogy az európai jog érvényesüljön egyrészt, másrészt pedig nagyon világos legyen, átlátható legyen az eljárás mind a parlamentben, mind a miniszterek tanácsában. És végezetül, mindig is pragmatikus léptünk, módon léptünk fel, mindig az eredményre törekedtünk. 30 éve várunk a megoldásra, az ipar, a vállalkozásoknak is az elvárása itt van, és, és igénylik ők azt, hogy létrejön az egységes európai szabadalom. A tagállamoknak az egoista fellépése mindez idáig ezt megakadályozta, illetve hát egyéb nehézségek is, amelyek ö, a szabadalommal kapcsolatosak már pedig eljutottunk egy olyan pontra, amikor már szinte megszületett a megállapodás, és azt hiszem, hogy most arra van valóban szükség, hogy mindezzel együtt megállapodás, egy további megállapodásra jussunk, mégpedig oly módon, hogy módosítjuk a három inkriminált cikket. Kulcsfázisban vagyunk, és őszintén mondom, az a véleményem, hogy nem szabad, hogy itt most egy nyelvi csatározást folytassunk le. Jól értem spanyol kollégáinknak az álláspontját. Megértem azt is, amit az olasz kollégáim hangoztatnak, de hogyha azt néztük, hogy ö, ö, ö, ha az lenne, hogy csak 1%-át vagy 2%-át regisztrálnák angol, illetve német, illetve francia nyelven, ö, akkor, akkor a ezzel szembesülnünk kell, mint, mint valósággal, és, és ennek le kell, hogy vonjuk a következményeit nem szabad, hogy csatározás tárgya legyen, tehát a nyelvi kérdés. Azon a véleményen vagyok, hogy a parlamentnek ki kell állnia ezen alapvető fontosságú terv mellett. Ez teheti lehetővé azt, hogy az innovációt támogassuk olyan irányba, amelyet kívánatosnak tartunk, és remélem, hogy konkrétan tudunk maradni, mint ez idáig. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Rapkai kolléga elemzését teljes mértékben támogatom. Ahogy itt igazából kiforgatnak egy jogszabályt a saját értelméből, nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy az eredeti célunk létrejöjjön. Az pedig az, hogy Európában legyen egy közös megoldás ezen a területen. Most nem akarom megismételni azt, amit az előttem szólók mondtak. A tanártól is már több száz magyarázatot kaptunk, hogy mennyire fontos ez a dolog. Hogyha most itt tényleg marha kereskedőként viselkedünk, és a dolog tartalmi lényegét kilúgozzuk, akkor sem értelme. Akkor tényleg el kell gondolkozni azon, hogy ne kezdjük-e teljesen újra a dolgot, hogyha nincsen megoldás. Hiszen eh, itt eh, igazából a dolgot teljesen kiforgatták a sarkaiból. És egy olyan kompromisszumot ajánlanak fel, amely igazából megint csak fél megoldás. És jogbizonytalanságot szül. Tehát akkor pont az ellenkezőjét tesszük, amit szerettünk volna tenni. Még egyszer ismétlem, hogy az érdekel, hogy legyen egy igazi európai szabadalom, és Baldassare kollégának teljesen igaza van. Ez már nem a nyelvi kérdés, amely döntő itt. A döntő mozzanat az, hogy ha valaki bejelent egy szabadalmat, tudok-e neki jogbiztonságot garantálni? El tudom-e érni, hogy egy bizonyos szinten védve legyen, a szabadalma, vagy pedig ahogy a tanács most szándékozza, és szívesen megkérdezném itt az érintetteket is. Tehát igazából a tanács csak utal, hogy van itt valamilyen jogszabály, de hát azt nem mondja meg, hogy mi. Ez, ez egy nyilvánvaló alkalom most. És hogyha nincsen egyéb lehetőségünk, akkor újra kell startolni, ahogy Rabkai kolléga említette. Még egyszer el kell gondolkoznunk azon, hogy melyek számunkra központi elemek a javaslatban, melyekben értetünk egyet, melyekben állapodhatunk meg, és végezetül pedig egy olyan konfrontációra is bele kell mennünk, amiben tisztázzuk, hogy ki miben érdekelt és ki mit blokkol, hiszen nem nem szívesen vállalom itt a hasznos idióta szerepét, aki rábólint bizonyos dolgokra, amelyek azok számára, akik rá vannak utalva a szabadalmi jogra, teljesen kontraproduktívak. Félembe kell vennünk az Európai Bíróság gyakorlatát is, tisztázni kell a helyzetet, hiszen ami még tartalmilag benne van, az nem más, mint igazából a három székhelyel való dobálózás is. Igen, igen, csökkenteni kell, mit tudom én, miket mondanak még. Én is így láttam. Tehát, hogyha jön a következő állam, akkor azt mondja, hogy nekem is kell itt valamilyen székhely, tehát akkor, tehát akkor hagyjuk 27-nél. Igazából nevetséges lesz az egész. És itt politikai veszélyt is észlelek, hiszen az európai szabadalmi egyezményt is teljesen felvizezzük, mert igazából mindenki azt csinál, amit akar. És a jelen lévő ellentmondásokkal mi lesz? Jó, hogyha azt mondjuk, hogy igen új üzleti területeket akarunk megnyitni a szabadalmakkal, de hogy ezt eh, az özgazdaság kárára tegyük, az nem felelős. És elnézést, az nem felelősségteljes, felelőtlen, és eh, amit a tanács csinál, az szerintem pofátlan. Köszönöm, Taylor kolléganő. Igazából Wikström kolléganőmet támogatnám. Nagyon fontos az, hogy megállapodunk az egységes európai szabadalomban, hiszen ennek nagy előnyei vannak. Kis és nagy vállalatok számára is. Főleg, hogyha belegondolunk a konkurencia helyzetbe Európával, Ázsiával és az Egyesült Államokkal. És természetesen szükségünk van a jogi szakértők véleményére, nagyon fontos az, hogy jogilag is egészséges legyen a szabadalom. Köszönöm. Karim kolléga, utána pedig Pinja kolléga. Just, uh... Nagyon röviden, elnök úr, hogy a saját álláspontunkat vázoljam. Először is a 6-7-8-as cikkek igazából nincsenek nehézségeim azzal, hogy ezeket kivegyék, Tehát én igazából nem értem, hogy miért az Európai Bíróság gyakorlatára szeretnénk támaszkodni. Itt nagyon sok késlekedés van a pillanatnyi munkájában, és főleg, amit most tervezünk, az egy olyan speciális rendszer, amelyben nagyon konkrétan foglalkozunk ügyekkel. De most áttérek a tágabb kérdésekre. Értem a kolléga frusztrációját, hogy számos székhely, telephely van, aztán itt van a nyelvi kérdés is, de elnök úr, az Európa, és azt csináljuk, amit mindig is csináltunk. Itt olyan rendszerre alakult ki, amely egyszerűen megdöbbenti a polgárokat. Mit is csináltak ott? Tehát mondjuk legyen Frankfurtban egy székhely, legyen, ahol angolul beszélnek, Párizsban egy székhely, ahol németül beszélnek, és Londonban mondjuk franciául beszélnek, és akkor lesz még egy nyelv, mit tudom én, spanyol, és valahol máshol lesz egy székhely. Köszönöm. Szerintem itt teljesen túlértékelik. Hát a helyi zenekarok játszák itt a főszólamot, és teljesen mindegy, hogy hol van ez a központi bíróság, ez teljesen mindegy. De igen, a helyi kamarák döntenek, mint mondtam, a helyi zenekarok muzsikálnak, ott ülnek a szabadalmi jogászok, és uh, ahol uh, ők uh, most összegyűlnek a jövőben, és ott zajlanak majd el a jogi, ott zajlanak a jogi ügyletet. Most teljesen mindegy, hogy Párizs, München vagy London. Uh, egy kérdésem még lenne Penaira úrhoz. Tegnap brit szakértőkkel beszélgettem, és a hármas cikk került szóba. Hogy ez igazából teljes mértékben megfelelne a 118-as cikk jogalapjának. Penaira úr, öné a szó. Merci, monsieur le président. Je ne vais pas reprendre le... Tisztelt elnök úr, most a véleménynek a tartalmát hagyni ismertesem ismételten. Megkapták ugyanis ezt írásban, ha jól tudom. Úgy vélem, hogy ez eléggé világos tartalmú. Úgy gondoljuk, hogy a 6-tól 8-ig tartó cikkeknek a kiktatása lényegi kérdéseket iktatnak ki. A bíróság azt kívánja, hogy mindenféle jogalap nagyon tartalmas, hogy kell, hogy legyen, és célja is legyen. A tartalom megvan, a cél viszont hiányzik. Ezúttal egy olyan jogi aktussal van dolgunk, amelyek nincsen tárgya, nincsen célja. Ezeket az intézkedéseket meg lehet itt vagy ott, vagy másként fogalmazni, de a cél hiányzik, és a célt iktatták most ki. Most, hogy a hármas cikk önmagában elegendő lenne, hát mm, jó, hát végül is minimalista az ember mindig lehet, és még minimalistább is. És hát persze akkor a legrövidebben szóló az ember, hogyha semmit nem mond. De hát egy 25 vagy 26 oldalas dokumentum esetében most a hármasnál, harmadiknál leállni, szerintem, szóval mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy elegende a négyes, vagy a kilences, vagy a tízes cikk önmagában, úgyhogy így láttatlanba, hogy úgy mondjam, nem tudok erre válaszolni. A nyolcasról esett szó a jelentéstevő szájából, és hát gyakorlatilag ezzel mindent kiiktatnánk, és pont az egységeséget iktatnánk ki a szabadalomból. Ami pedig a eddig folytatódó gyakorlatot illeti, illetve a kilences ponttal kapcsolatos észrevételeket. Nos, ezekkel kapcsolatosan látni kell azt, hogy az előkészítés, a háromoldalú párbeszéd, az eszmecserék a tanács és az Európai Parlament között az első olvasatra való egyesség tekintetében nem ellentétesek a szerződéssel. Ugyanakkor az igazán hát kellemetlen, és több mint kellemetlen az, hogy gyakorlatilag a Juri szakbizottság jó hiszeműen jóvá hagyta a jelentését, mert arra gondolt már, mint a Juri, hogy a tanácsnak is elszálltsága van arra, hogy első olvasatban dűlőre jussanak. Na most a kérdés az, hogy mi legyen ezzel a jelentéssel, amelyet a Juri készített, mert hogy létezik, ugye, létrejött. Na most hogy lehet ö, tulajdonképpen ö, a jelentést megtartani, miközben a plenárisan nem megy az be, mint hogy ugye a cél ki kiiktattatott. Tehát erre meg kellene találni a jogi megoldást. Na most az Európai Tanácsnak ugyanakkor nincs jogalkotó hatalma, de ezáltal nem tud beleavatkozni a folyamatba. Úgyhogy úgy gondolom, hogy formai ságok szempontjából a dolgok nincs, nem okoznak gondot, de a kérdés az, hogy most az első olvasatos megoldás, illetve az írásos párbeszéd a tanácssal hogyan alakulhat, feltéve, hogy az Európai Parlament megmarad az eddig eddigi álláspontját. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek érdekében áll a korábbi gyakorlatot folytatni. Gyakorlatilag itt azt is lehetne mondani, hogy ö, itt most ö, egy áram kimaradás történt, és ezáltal az egész folyamat leállt minden szempontból, de azt nem lehet azért mondani, hogy bármilyen ö, kötelező ereje lenne a dolognak, tehát az előkészítésen belül van egy kötelező ereje, de hát e tekintetben ö, a jognak, a jog, mármint a bíróságnak a joggyakorlata nem kérdőző meg az ilyenfajta ö, fellépésekkel. Tehát egy biztos, hogy a tanácsnak első olvasata kell solt kerítenie, módosíthatja a dolgokat, még akkor is az Európai Parlament elmondta a saját álláspontját. Az is világos, hogy a bizottság, a végrehajtó bizottság minden pillanatban megteszi megteheti, hogy, megteheti azt, hogy visszahozza, visszaveszi, visszavonja, úgy értem, a javaslatát, amennyiben úgy tekinti, hogy annak a további élete megfosztotta a javaslatát a lényegétől. Úgyhogy ez az, amit el tudok mondani az első olvasattal kapcsolatosan. Most én ennyit mondanék, kivéve, hogyha további kérdéseket tesznek fel nekem. Tehát most ez a négy oldal, vagy négy-öt oldal tartalmazza mindazt, amit gondolunk és tudunk erről a témáról, de természetesen mind a bizottság, mind pedig a tanácsnak a jogi szolgálata még vizsgálódik, és megnézik, hogy lehetőség van-e arra, hogy ezen szerencsétlen eseményekre most egy végpontot tegyünk. Köszönöm szépen, a bizottság kapszót. Köszönöm, elnök úr viszonylag rövid lehetek a vita meghallgatása után. Néhány dolgot kiemelnék. Sajnálatos számos dolog, ami ezzel az anyaggal történt az évek során, és a legszomorúbb pedig a késlekedés, a végleges megoldás elérése miatt. Most szerintem nem szükséges elismételnem, hogy mennyire fontos lenne egy végső megállapodást elérni elsősorban a belső piacon tevékenykedő vállalatok és polgárok számára. Az összes érintett intézmény együttműködésre szükségünk van annak érdekében, hogy elérjük a célunkat 2014 áprilisáig. Természetesen tudomásul vesszük, hogy mi történt az Európai Tanácsban éjszaka nemrég, és a parlamenti jogi szolgálatától is megkaptuk a szükséges anyagot, amelyben az áll, hogy a 8 as cikk törlése a 118-as jogalapját veszélyeztetné. Készek vagyunk arra, hogy segítsük a tanácsot és a parlamentet, hogy a még megoldásra váró jogi dolgokat tisztázzák. Köszönöm. Most akkor a tanács elnökség részéről, nem tudom, hogy ki szeretne felszólalni. Nagykövet úr. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy nagyon figyelmesen követtem a vitát. Tudomásul vettem az említett véleményeket, és továbbítom a tanácsnak. Szeretném azt is kijelenteni, hogy elnökségként teljes mértékben tudatában vagyunk a szabvány fontosságának, és ez az egységes szabvány már nagyon sok éve vitatárgyat képzi. Azonban elkötelezettek maradunk, hogy a lehetőleg minél hamarabb megállapodásra jussunk, el vagyunk kötelezve, hogy első olvasatos megállapodást érjünk el. Évek óta zajlik a munka ezen az anyagon, és egészen egyszerűen nem veszíthetjük el ezt a lehetőséget. Attól tartok, hogy a lehetőség elveszhet, és ha elvész, akkor ismét nagyon hosszú évekre lesz szükségünk, hogy ezt az anyagot lezárjuk. A valóság a tanács számára úgy néz ki, hogy kompromisszumra van a székhely tekintetében szükség, és a kompromisszum pedig a legutóbbi Európai Tanácsülés során megszületett, és pedig azzal a javaslattal, hogy a 6-7-8-as cikket töröljük a rendeletből. Értjük a irritációt és a zavarodottságot, amelyet ez a döntés szült. Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos volt, hogy időt adjunk minnyájunknak, az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is, hogy az egész dolgot átgondolhassuk. És hogy a nyári szünet után újra megbeszéljük. Időközben, ha jól értettem, még egy jogvéleményt terjesztenek elő szeptemberben. A tanács is dolgozik ezen, a bizottság ugyanezt teszi. Remélem, hogy szeptember elején képesek leszünk arra, hogy leüljünk az asztalhoz, hogy meglegyenek előttünk a jogvélemények, és hogy ezen vélemények alapján képesek leszünk megfelelő politikai döntést hozni, amely elősegít abban, hogy előmozdítsuk ezt a dolgot, és hogy sikeresen lezárjuk. Ez minden, amit most szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm, nagykövet úr. Most még ketten jelentkeztek, utána pedig Rapka úrnak adom át megint a szót. Wikström, Lichtenberger asszonyok kapnak szót. Actually... Igazából nem volt szándékomban hogy ennek a három cikknek a tartalmát előhozzam, de mivel mindenki beszél róla, én is elmondom a véleményemet. Hogyha bevesszük őket a 6-os, 7-es, 8-as a rendeletbe, akkor megnyílik annak a lehetősége, hogy máshogy interpretálják, értelmezik ezeket a cikkeket. És itt óriási extra költségekkel járna. Ez az egyének, a KKV-k számára, és igazából az Európai Bíróság nem lesz igazából szakértője a szabadalmi jognak. Tehát most, hogy több lényeges szabadalmi jogot vegyünk ebbe az európai jogalkotásba, ez a kérdés. És most emlékeztetnék arra, hogy nagyon sok, több száz e-mailt kaptam, a felhasználók, az üzleti szervezetek, tudósok, ügyészek, szabadalmi bírák is egyhangúan akarták a törlést. És ellenezték, és éppen ezért nagyon fontos a trilógusok alatt ez a három cikk, és nem volt sikeres a kompromisszum meglelése. El kell gondolkoznunk. El kell gondolkoznunk azon, hogy kik vagyunk, hogy egy egyhangú döntést felülírjunk, amelyet szakértők, bírók, jogászok, tudósok hoztak a három cikk törlése tekintetében. Mi a polgárokat képviseljük, de azért, az is, azért is itt vagyunk, hogy hallgassunk, és elképzelhető, hogy szeptemberben megint hallgatnunk kell, megint tanulnunk kell, megint dolgozunk kell, és tovább lépnünk az e-mailek mennyisége általában rossz tanácsadó. Lichtenberger asszony. Köszönöm. Most egy kicsit össze vagyok zavarodva az elmúlt jelentkezések alapján, hiszen szerepünket nem csak abban látom, hogy hallgassunk és tanuljunk, hanem abban is, hogy döntsünk. És hogy vállaljuk a döntéseinket, és kompromisszumkészek legyünk. Azonban a kérdésem a bizottság irányába az lett volna, hát egy nagyon diplomatikus nyilatkozatot kaptunk. Azonban egyedül a diplomáciával nem fogunk előre haladni. A kérdésem az, hogy a bizottság, hogyha a tanácsban ez a három cikk mégis ki kell, hogy maradjon. Tehát, hogyha a jelenlegi döntés mellett maradunk, akkor a bizottság kész, hogy visszavonja javaslatát? Hogy egy intelligens újrakezdés lehetővé tegyen, vagy nem? Hiszen nem látom, hogy ezen az alapon hogyan lehet előre Másrészt az első olvasatban vagyunk, és kettő van. Engström kolléga? Köszönöm. Csak azt szeretném kommentálni, amit Wikström asszony mondott. Na, meglepett. A célunk nem az, hogy a szabadalmi jogászokat és bírókat boldoggá tegyük, hanem hogy legyen egy észszerű szabadalmi rendszer Európában, amely jó az innovációk és a vállalatok számára. Azt reméltem, hogy ebben meg tudunk állapodni. Tehát itt nem a jogászok örömére szeretnénk jogot alkotni, hanem az európai innováció érdekében zöld zöldekként mindig azt mondtuk, hogy legyen egységes szabadalom, amely megfelelő módon integrálódik az Európai Unió politikai és jogi szerkezetébe. Mások a véleményeink arról, hogy mi a legjobb szabadalmi rendszer, hogyan nézzen ki, de szerintem abban minnyáján egyetérthetünk, hogy politikai döntésről van szó. És így tudjuk az innovációs politikát támogatni. A pozíciónk mindig ez volt. Tehát legyen egy megfelelő, egységes szabadalom. De még egyszer, hogy visszatérjek a fő pontra, a szabadalmi rendszer lényege az, hogy jó legyen az innováció számára. Tehát nem az a jó, hogy a jogászokat elégítsük ki. Köszönöm. Danke, Frau eine Kommission gestellt. Köszönöm, még egy konkrét kérdést tett fel Lichtenberger asszony a bizottságnak. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a célunk az, hogy segítsük a tanácsot és a parlamentet, hogy megállapodást találjanak. De most nem akarok feltételezésekbe bocsátkozni, a bizottság javaslatairól a bizottság javaslata előterjesztésre került, és jogalkotási folyamat zajlik. És reméljük, hogy önök és a tanács megállapodásra tudnak jutni, és mi majd segíteni fogunk ebben önöknek. Köszönöm. Hát akkor ez egy nagyon diplomatikus válasz volt, Rapkai kollega, tehát azért egy kicsit nagyobb elkötelezettséget vártam volna a bizottságtól a saját javaslatai mellett. Ez nem történt meg. Hát talán beszélgethetünk arról, hogy a saját javaslatát legalább védje. Másodszorban, és ez az utolsó mondat, a főigazgató és mondta, szóval mi hamarabb egyességre kell jutni. De van egyesség, megvan, kilenc hónapja. Aki azt mondja, hogy amint lehet, meg kell állapodnunk, az vagy átaludta az elmúlt évet, vagy valahogy hátulról még egyszer nyomást akar ránk gyakorolni. Megvan a döntés, és csak a tanácsom múlik, hogy térjen vissza oda, amiben megállapodott, és nem csak úgy hallgatólagosan, hanem formálisan, egy levéllel. Ez a lényeg. És Elmondtam az álláspontomat, de két dolgot még mondok. Az első, no tanács tíz évig akadályozta, hogy legyen európai szabadalom, most meg tovább csinálja. Hát ez a lényeg. És hogyha nem lesz szabadalom, akkor ez a tanács hibája, senki másé. Nem a parlamenté, a tanácsé. Aki mindig vonakodik ez nyilvánvaló. Azért mondom ezt, hogy nehogy aztán itt különböző legendák kapjanak lábra. Ez itt nem megy. A tanács a felelős. Ezt ki kell mondani. És minden olyan véleményben, amit én megfogalmazok, kihangsúlyozom, a tanács a felelős azért, hogy nincs szabadalom. Köszönöm. Második megjegyzés kollegiálisan. Ceciliához néhány hónapja is elmondta ezt már a viták során. Megmondom őszintén, arra a kérdésre, hogy kik vagyunk mi? Hát mi vagyunk a parlament. Mi, mi vagyunk a parlament. És mi vagyunk az egyetlenek választások után, amely legitim, már legitimációval rendelkezik arra, hogy törvényt hozzon. Nem szabadalmi ügyvétek, csinálják a jogszabályokat. És hogyha én is kaptam sok e-mailt, de azoktól is, akik azt mondják, hogy ez így nem megy, mert akkor nem lesz. A 118-ban az van, hogy kell, hogy legyen egységes szabadalom megfelelő védelemmel. De hát nincs. Itt mindkét fél szemszögéből látni kell ezt, és politikailag kell döntenünk. Ezért mondom, ha a tanács néhány cikket törölni akar, amelyek nem olyan fontosak, de pont azokat törölni, amelyek a legfontosabbak, azzal kapcsolatban csak azt mondhatom, hogy a parlament ebbe nem megy bele. Ebbe nem partner, mert akkor itt a szemünk előtt vétenek az uniós jog ellen, és ha egy másik intézmény ezt teszi, akkor ez nem jelentheti azt, hogy mi a felelősségünket nem érvényesítjük, hanem belemegyünk ebbe. Úgyhogy még nem hallottam érvet amellett, hogy bármilyen más út járható lenne. Tehát mindenen gondolkozunk, de azt még egyszer kimondom, hogy ez nem a kezdőlövés az új tárgyalásokhoz, semmilyen körülmények között, ugyanis az áll eddig, amit már megvitattunk, és azok, akik azt mondják, hogy gyorsan eredményre kell jutni, csak azt tudom mondani, hogy persze, csak ez már megvan hónapok óta, és akkor maradjunk abban. Köszönöm a raportőrnek, mindenki másnak köszönöm, köszönöm a tolmácsoknak, kicsit túléptünk az időn, bezárom az ülést, és akkor ezzel a szünet után úgyis újra napirenden lesz a kérdés, majd délután háromkor kezdünk. Nagyon röviden egy koordinátor üléssel, öt percnél nem lesz az hosszabb, és utána jön az ártülés. Köszönöm.